Hölgyeim és uraim, akkor eh, elkezdenénk eh, az ülést, akkor is, hogyha a néppártból vagy az LD-ből nincsen, LD-ből senki sem. Sincs itt eh, senki. Az együttműködésen alapuló gazdaságra vonatkozó európai manetrendről egy saját kezdeményezésű jelentés. Elnök. Kedves elnök asszony, köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevőknek a munkáját, mert a múlt héten kezdtük el a munkát, akkor volt az első árnyék jelentős ülésünk, és megpróbáltunk kompromisszumos megoldásokat találni azért, hogy egy olyan jelentést készíthessünk elő, amely mindenkinek a támogatásával találkozik. Tehát a múlt héten Strasbourgban összeültünk, és, és a következő Strasbourgi plenárison is lesz egy másik ülésünk. Most megnéztük az első 24 kompromisszumos módosítót, a jelentés utolsó részletét illetően e, az ITRE és a TRAN is fog foglalkozni ezzel a kérdéssel, az ő véleményüket is figyelembe vesszük, azért, hogy kompromisszumos módosítókat tudunk, tudjunk összeállítani, amelyek ezeknek a szakbizottságoknak a véleményét is figyelembe veszi. Nem akarom az egész általános vitát átismételni, hanem csak a fontos kérdéseket. Az első az, amelyet a kollégáim és az árnyék jelentős tevők többször felhoztak nekem, ez pedig a jelentésnek a hangneme. A jelentésben vannak pozitív elemek, és pedig azokat az alkalmakat illetően, hogy az együttműködésen alapuló gazdaság az milyen lehetőséget jelent például az innováció számára. Még ennél is többet szeretnénk tenni, de mi a, persze meg azt a megoldást is választhatjuk, hogy nem veszünk, nem térünk ki a problémákra, a nehézségekre. Nyilvánvalóan nem csak a fogyasztók szempontjából, hanem a munkaerőpiac szempontjából is vannak problémák. Azt hiszem, hogy azok az aggályok, amelyeket megfogalmaztak, például a, a körforgásos gazdaság és a hagyományos gazdaság szempontjából e, azokkal foglalkozni kell. Tehát e, meg kell említenünk ezeket a e, problémákat, amelyekre megoldást kell találni. Ugyanis ezekkel is foglalkozni kell. A másik kérdés, amelyet az árnyékjelentéstevőkkel tartott ülésen megbeszéltünk. Ez a jogi keretnek a kérdése volt, és pedig, hogy hogyan és vajon hogyan tudnánk elérni egy közös szabályozási keretet. Ez nem az én ötletem volt, de az az ötlet, hogy új európai szabályokra van szükség, vagy olyan rendelet csomagra, amely megoldást találna, az ma még egy elég nehéz kérdés. Ugyanis amikor ma a jogi keretekről beszélünk, akkor óvatosan, mérehatóan meg kell vizsgálnunk, hogy milyenek a szolgáltatási irányelvben, a kereskedelmi irányelvben, stb. Ben a, ezek a szabályok. Meg kell értenünk, hogy van-e manapság szükség arra, hogy legyenek általános szabályok vagy elvek, amelyek könnyebbé tenni az új típusú gazdaság felé mozdulást. Ugyan lehet, hogy paradox módon hangzik, de nem biztos, hogy erre szükség lenne új jogszabályokra. Amikor megvizsgáljuk a jogi keretet, akkor elvekről van szó európai szinten, amelyek lehetővé tennék az együttműködésen alapuló gazdaságnak a harmonikus fejlődését, és amelyek alkalmat biztosítanának arra, hogy a platformok fejlődjenek és amely eh, korlátozná a széttagoltságot, eh, amely most jellemző a kontinensre. Hogyha állandóan csak szabály-szabályra halmozunk, eh, akár állami, akár helyi szinten, akkor ezt nem segítjük elé. Az utolsó kérdés az a fogyasztóvédelem kérdése azt hiszem, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a fogyasztóknak joga, joga van a magas szintű védelemre. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy nem ugyanolyan eredményeket érünk el, hogyha egy szakmai szolgáltatóról van szó, vagy egy nem szakmai szolgáltatóról. Tehát, hogy ettől kapják a szolgálatot. Persze, hogyha nem szakmai szolgáltató, akkor is szükség van garanciákra. Lehet, hogy alacsonyabb szinten, de akkor is szükség van garanciákra. A platformokat illetően tegnap az ITRE bizottsággal egy közös ülést tartottunk a Zsuvány jelentéssel kapcsolatban, amely során megemlítették a platformokat, hiszen ezek fontos jellemzői az együttműködésen alapuló gazdaságnak nem szabályoznunk kell, e, vagy szabályokat létrehozni, vagy e, különböző e, szabályokat létrehozni, hanem az állampolgároknak kell segíteni. Lehet, hogy hasznos lenne, hogyha más kérdésekkel is foglalkoznánk. Tehát a platformok számára szabályokat hoznák létre, amelyek tudnának bizonyos kérdéseket eh, garantálni, a minősítéseket. Tehát különböző aspektusait ennek a kérdésnek. A platformok az egyik legfontosabb kérdés, és ezért ezt kell elemeznünk. Ezekkel kapcsolatban eh, javaslatokat és módosítókat terjesztettünk elő a múlt héten. Az árnyékjelentéstevők összeültek, és azt hiszem, hogy a következő árnyékjelentésekkel tartott ülésen is együttműködünk, hogy egy erős álláspontot képviseljünk a parlament részéről a többi intézménnyel szemben. Azért, hogy támogassuk ezt a fajta gazdaságot, amely hatalmas lehetőségeket rejt magában a munkahelyek és a növekedés számára. Hogyha vannak kérdések, szívesen válaszolok rájuk. Rendben, köszönöm szépen. Anna Maria Koracabilt következik. Köszönöm szépen, Viki, Nikola. Köszönöm a jelentést. Nagy öröm számomra együtt dolgozni veled. Volt egy árnyékjelentéstevői ülés, és ott is tapasztaltam a nyitottságot. Egyértelműen látszik az elmondottakból is, hogy meghallgattad az aggájainkat, a prioritásokat, ez pedig felvázolja a jövő felé vezető utat. Itt komoly lehetőségekről, esélyekről van szó, óriási potenciállal rendelkezik a közösségi gazdaság. Ez nem jelenti azt, hogy ne kellene meghallgatnunk a hagyományos gazdaság résztvevőinek aggájait, illetve az állampolgárok aggájait. Adjunk választ a tényekre támaszkodva. De nem tehetjük meg azt, hogy a közösségi gazdaságban rejlő lehetőségek fölött szemet hunyunk. Tehát biztosítsuk a jogi biztonságot. Ami a jogi keretet illeti, egyértelműek kell legyünk. Ez fontos, hogy szerepeljen a szövegben. A bizottságnak értékelnie kell azt, hogy szükséges egy európai jogi keret, a létező joganyag felülvizsgálata alapján, a létező jogszabályok megvizsgálása alapján, ami ennek az európai jogi keretnek a célja, az az kellene, hogy legyen, hogy előmozdítsuk a közösségi gazdaság határon átnyúló elemeit. Tehát, hogy az európai vállalatoknak lehetővé tegyük a belső piacon való terjeszkedést, hogy eljussanak a belső piac fogyasztóihoz, és természetesen a piac szétaprózódásával szemben is fel kell lépnünk, és biztosítanunk kell a vállalkozások számára az egyenlő feltételeket. Ez a mi meglátásunk a néppártban. A hangsúlyt ugyanígy a végrehajtásra is helyeznünk kellene, a végre hajtható alkalmazandó szabályokra. Ez mindig egy probléma a belső piacon és úgy gondolom, hogy még mielőtt egy új jogi keretet vizsgálnánk, meg kellene néznünk, hogy melyek a létező jogszabályok. Ott van a szolgáltatás irányelv, az e-privacy irányelv, és meg kell néznünk, hogy a tagállamok ezeket hogyan teljesítik. Ami a küszöböt illeti, ebben is egyetértünk, erre szükség van, hiszen vannak a piacon új szereplők, a az egész peer-to-peer -peer terület ide tartozik. Tehát különbséget kell tennünk azok között, akik magánszemélyek között lépnek fel nem rendszeresen, illetve akik azok, akik szakmaként kezelik ezt, de mivel a szabályok eltérőek tagállamonként, a bérek szempontjából is, ezért fontos, hogy ne európai szintű, hanem nemzeti szintű küszöbök legyenek. Természetesen örömmel fogadnánk az iránymutatásokat a bizottságtól. Ami az algoritmusokat illeti, mi az átláthatóságot támogatjuk, és itt egy probléma merül fel, ugyanis ha valaki elveszíti az állását, vagy a vállalat nem tud terjeszkedni, és nem tudjuk miért, mert egy algoritmus ezt megakadályozta, fontos, hogy a teljesítményre épüljön egy vállalat terjedése, egy vállalat bővülése. Tehát az auditok helyett az értékelésre kellene a hangsúlyt helyeznünk, hiszen az auditálás egy nagyon technikai jellegű munka. De nagyon szívesen egyeztetek erről a továbbiakban is. Természetesen közös és egyértelmű kritériumokra van szükségünk. Ezek volnának egyelőre a lényegi kérdések. Átmetnék végig a módosítókon, a kompromisszumos javaslatokon, de azt hiszem, hogy mivel ez a szöveg nem nyilvános, inkább egy árnyékjelentéstevő ülésen kellene megvitatnunk, hogy az emberek tényleg tudják, hogy miről is van szó. Köszönöm. Elnök, én vagyok az ECR jelentés, árnyékjelentéstevője, én is szeretnék köszönetet mondani ezért a kitűnő első tervezetért, a kompromisszumok tervezetért, valamint az árnyékjelentéstevő ülésért. Persze több munka vár még ránk. Egyetértek azzal, hogy pozitívan kell viszonyuljunk a közösségi gazdasághoz. Az is egyértelmű, hogy a fogyasztók számára ez fontos, ezért támogatnunk kell ebben a fogyasztókat, hogy a pozitív elemeket támogassuk, kiépítsük, ez a közösségi gazdaság nincs szabályozva, vannak szabályok, amelyek vonatkoznak ugyan rá, ugye említettük a szolgáltatási irányelvet, az elektronikus kereskedelemre vonatkozó irányelvet, és ahol fellépést sürgetünk, biztosítanunk kell, hogy ez a jobb jogszabályozás értelmében történjen, tehát meg kell néznünk a hatásértékeléseket, és ennek megfelelően kell fellépnünk és úgy gondolom, hogy a fogyasztó védelem a nyelvezetben is meg kell, hogy jelenjen, és támogatnunk kell a fogyasztókat. Erről tegnap is beszéltünk a platformokról szóló eszmecserében. Pozitív felmérések készültek, és pozitív hangvételű visszajelzések érkeztek a fogyasztóktól. Ami a mindenkire érvényes megoldást illeti, a harmonizációról beszéltünk, amennyiben erre szükség van, ott, ahol szükséges, például hogyha a szobák kiadása esetében alacsonyabb adókulcsot alkalmazunk, biztosítanunk kell, hogy Brüsszel és Atén között eltérő felső határt szabjunk meg. Tehát a harmonizáció ott támogatandó, ahol erre szükség van. Várunk még további visszajelzést a foglalkoztatási kérdésekről. Ez egyértelműen egy olyan terület, ahol további munka szükséges még. Nem lenne észszerű, hogyha a munkáltatók önfoglalkoztatónak tekintenék a munkavállalókat azért, hogy kevesebb jogot biztosítsanak számukra, tehát egyértelműen látnunk kell, hogy mit takar az önálló munkavállaló, az önálló foglalkoztatott kifejezés. Ugyanakkor aggaszt, aggasztanak a foglalkoztatási bizottság részéről a szakmabeliek és a nem szakmabeliek közti különbségtétel. Számomra mindegy, hogy um, egy uh, szakmabeli vagy nem szakmabeli személy ad ki egy szobát, ugyanolyan fajta védelmet kell biztosítani a fogyasztóknak. Persze lehet, hogy uh, az adóhatóságok uh, más szabályokat alkalmaznak az egyénekre vonatkozóan, attól függően, hogy szakmabeliként lépnek fel, vagy sem de arra ügyelnünk kell, hogy bizonyos piaci eszközöket ne zárjunk ki a fogyasztók számára. Ami az algoritmusokat illeti, a fintek jelentésből ezt átvetjük. Nem lenne arányos, hogyha minden egyes algoritmust auditálnánk, ugyanakkor amennyiben ezek nincsenek összhangban a versenyjogi szabályokkal, akkor természetesen lehetővé kell tennünk a vizsgálatot. Erről szavaztunk ma is ebben a kérdésben és aztán van még néhány gondolat az egyéb módosítókról, ezeket írásban fogjuk majd megküldeni, de a lényegi pontokat az árnyékjelentéstevő ülésen megvitattuk. Köszönöm. Ki szeretne az ALDE nevében hozzászólni? Julia Julia Réda. Köszönöm, elnök asszony. Soltész úr nevében szólok. Ő először is Dánti úrnak köszöni az eddigi munkáját ebben a témában. Az árnyék jelentéstevői ülésen az egyeztetés a múlt héten nagyon érdekes volt és intenzív. Reméljük, hogy találunk olyan kompromisszumokat, ami az összes frakció számára elfogadható. Általánosságban véve a zöldek támogatják a megközelítést, és az előadó által javasolt kompromisszumos indítványokat. Szeretnénk egy olyan megközelítést, amely lehetővé teszi az egyenlő versenyfeltételeket, a jogi keretet. Szerintünk az önszabályozás nem a megfelelő megközelítés, ezért szeretnénk, hogy ezt a 6-os bekezdésből és a 17-esből töröljük, Egyetértünk az ALDA és az ECR javaslatával azzal kapcsolatban, hogy a nyelvezet a lehetőleg pozitívabb legyen ebben a jelentésben. Realisztikusak is kell legyünk, rá kell mutatnunk a nehézségekre, amelyek felmerülnek európai szinten a közösségi gazdaságban, ami a 19-es bekezdésre vonatkozó kompromisszumot illeti. Szeretnénk, hogy a 100 97-es módosítónk szövege bekerüljön a felelősségvállalással kapcsolatban. Ez a felelősségvállalási rendszer kulcsfontosságú a közösségi gazdaság platformjainak fejlesztése szempontjából. Természetesen lesznek még részletesebb észrevételeink a kompromisszumos indítványokról, és ezeket írásban fogjuk megküldeni, ahogyan az árnyékjelentéstevő tevőülésen ebben megállapodtunk, de szeretnék magam is néhány szót szólni, ami a 198-as módosítót illet, illetve hogy miért került ez be a 19-es bekezdésbe. A kompromisszumos indítvány eddig arról ír, hogy a bizottságnak tisztáznia kellene, hogy melyek azok a, pro, azok a platformok, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak, és melyek nem. Nagyon sok mindent neveztünk platformnak, ami mégsem minősül annak. Van, ami platform, de igazából host provider. A az elektronikus kereskedelmi irányelv értelmében, mások azonban szolgáltatásokat nyújtanak, tehát jónak tartjuk ezt a külön, megkülönböztetést. Ugyanakkor nem értünk egyet azzal, hogy az Európai Bizottság a felelősségvállalási elvet meg kívánja tartani, ez nem szerepel a kompromisszumos indítványban, és emlékszem a korábbi jelentésekből, hogy megállapodás alakult ki azzal vonat kapcsolatban, hogy nem akarjuk az elektronikus kereskedelmi irányelvet megváltoztatni, tehát alapként venni ezt fontos számunkra, és a 198-as módosítóval kapcsolatban azt is szeretnénk még javasolni, hogy pontosítsa az Európai Bizottság az eljárást, tehát megtartani az, Európa, az elektronikus kereskedelmi rendszer, de tisztáznunk kell, hogy a szolgáltatók a különböző tartalmakkal kapcsolatban mit tegyenek. Ezt is jónak tartanánk, ha beillesztenénk, és akkor úgy gondoljuk, hogy a 198-as módosítót, módosító mindent lefed. Köszönöm. Maria Grappini. Mulțumesc, Viki. Köszönöm szépen, Viki. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek és az árnyék előadóknak is, mert az eddigi eszmecserénk, illetve a jelentéstevő álláspontja, valamint az árnyék előadóéki is világosá teszi, hogy nem egyszerű ez a téma. Bízom Nikola Dentéban, hogy elég mélyre fog menni a részletekben, de világosan meg kell említenünk azt, hogy fontos, hogy nagyon világosan és pontosan fogalmazzunk, hiszen a közösségi gazdaság új gondolat, új koncepció, és a, az ilyen platformokra vonatkozó felelősségi szabályok a nemzeti jogszabályokban, vagy esetleg a tagállami jogszabályokban más értelmezés alá eshetnek, mint amit mi szándékozunk, tehát félrevezető, félrevezető megoldások születhetnek. Ezért sok módosítót fogunk benyújtani, és néhány kollégám módosító indítványét is aláírom, mert megpróbáljuk a lehető legjobb védelmet biztosítani a felhasználók számára. A klasszikus gazdasággal ellentétben ahol nagyon világosan meg volt határozva a felelősség a szolgáltatás nyújtójának a felelőssége a fogyasztó felé. Itt a közösségi gazdaságban nem ennyire világos a helyzet, egy kicsit elmosódtak a határok. Úgyhogy lehetséges, hogy a fogyasztó nem lesz tisztában azzal, hogy hogyan tudja megvédeni a jogait. Ezen túlmenően ez azt is jelenti, hogy a fogyasztóvédelem útjában álló bizonyos gyengeségeket ki kell, hogy küszöböljünk. A közösségi platformok, hogyha többet tesznek, mint simán tartalomszolgáltatás vagy tárhelyszolgáltatás, azaz hosting, akkor nagyon világosan kell fogalmaznunk, és világosan kell meghatározni a szabályokat. A szubszidiertes elve miatt minden tagállamnak á, saját maga kell meghatározni ennek a pontos részleteit, és ez nehézségekhez vezethet hosszú távon. Egy olyan kereskedő, akinek nincs meg a jogi háttere ahhoz, hogy ebben a láncolatban megfelelően szerepeljen, kereskedőkkel, kereskedőcégekkel és fogyasztókkal is kapcsolatban legyen. közben várjuk azt, hogy a kompromisszumok szépen kialakuljanak, de ez egy fontos igény, amire szerettem volna felhívni a figyelmet, és van még egy aspektus. A monitoring, a nyomonkövetés kérdés, ami már említésre került, de hangsúlyoznám én is, hogy egy ilyen új gazdasági tevékenység szempontjából nagyon jelentős ennek a szerepe, hogy menet közben is tudjunk változtatni, pontosítani, hogy ha szükséges. Köszönöm még egyszer Nikolának és az árnyék eladóknak. Csaranzova asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönetet mondok a jelentéstevőnek. Amit a témáról már elmondtam, most nem akarom elismételni, csak hangsúlyoznám, hogy a jelentés pozitív megközelítése nagyon szimpatikus, és arra is alapozva, hogy mi történt az elmúlt árnyékelőadó ülésen, szerintem jó irányba haladunk. Rendkívül fontos az, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az Európai Uniós piac széttöredezettsége meg fog szűnni a munkánknak következtében. Szerintem jelen pillanatban új Európai Uniós jogszabályra még nincs is szükség, hanem nagyon sok jogszabályunk is van, ami erre területre vonatkozik, úgyhogy először hallgassuk meg, hogy a bizottságnak mi a véleménye a helyzetről. Az ő értékelésükre lennék kíváncsi, mielőtt új jogszabályalkotási javaslattal állnánk elő. A piac széttöredezettségének a megszüntetése nagyon fontos, tehát ez zajlik. A helyi hatóságok, a kormányok is hozzájárulnak. Mm, Másodarról a szolgáltatási irányelv, az elkereskedelmi irányelv, és egy sor másik EU-s jogszabály már is vonalkozik ezekre az új üzleti modellekre, tehát ezeknek az összehangolásával is már sokat tehetnénk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Szúló úr, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a jelentéstevőnek. közösségi gazdasági platformok nagyon gyorsan elterjedtek. Miért? Azért, mert olyan igényeket tudtak kielégíteni ár és minőség tekintetében is, amit igényeltek a fogyasztók. Az állampolgárok nyújtják ezeket a szolgáltatásokat, és ez is fontos, mert munkahelyeket teremtenek ezáltal, kikövezik az útjukat vissza a munkaerőpiac felé egy olyan időszakaszban, amikor nagyon nehéz oda visszakeveredni, hogyha az ember kiesett belőle. És nem csak a szolgáltatók, szolgáltatások, hanem a fogyasztók védelme is nagyon fontos, hiszen itt mindenkinek egyenlő platformon kell állnia. Nem szabad, hogy az egyiket kedvezőbe hozzuk, helyzetbe hozzuk a másiknál, a fogyasztó vagy a szolgáltatás nyújtója közül. Ezért közös irányvonalakra van szükség Európai Unió szerte. Persze az különös, különleges területek egyedi sajátosságai szerint lehet rugalmasságot alkalmazni, de a keret az fontos. És elősegíti azt, hogy az egységes piac felé mozduljunk el a közösségi gazdaságon belül is. Azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a szakmai szolgáltatás nyújtás, a szakszerű szakmabeliek által nyújtott szolgáltatás más, ezért más kritériumokat kell alkalmazni, a gyakoriság, a, kompenzáció, a költségek kompenzációja, vagy a javadalmazás szempontjából, hogyha ezt nem profik végzik. Adnunk kell lehetőséget az állampolgároknak arra, hogy egy kicsit kiegészítsék a gazdasági helyzetüket, a családi kasszát, hogyha mondjuk egy második házat, vagy a lakásukban egy szobát kiadnak. Még egyszer szeretném hangsúlyozni azt, hogy a verseny kérdésében nagyon fontos, hogy a, abban a tagállamban adóztassuk a profitot, ahol a tevékenység zajlik. Így tudjuk az új piac torzulásait már eleve elkerülni. Köszönöm szépen. Pár perccel le vagyunk maradva, de megkérdezem Nikolát, hogy kívánja lezárni a témát. Csak két szó, elnök asszony. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Csak néhány hozzászólás. A kompromisszumos módosítókat az elkövetkezendő néhány napban fogjuk megfogalmazni, és a többi érdekelt szakbizottságnak is fogok küldeni egy levelet, amikor ezek megszületnek. A kompromisszumos módosítókkal most már a legbonyolultabb szakaszokhoz érkeztünk a szövegben, de remélem, hogy ezek esetében is meg fogjuk találni a lehető legjobb megoldást, és egy Európa számára nagyon kedvező jelentést tudunk készíteni. Köszönöm. Good. So the next... Nagyszerű. A következő napi rendi pontunk Malin Mici jelentése. Nem? Nem, a következő napi rendi pontunk a nyilvános meghallgatás az elektronikus kommunikációról. Túl sokat lapoztam. Jaj, jaj. Köszönöm a figyelmeztetést. Meghallgatás következik tehát az Európai Elektronikai Kommunikációs Kódról, Kódexről. Támogatni szeretnénk egy jogalkotási véleményt ezzel, amit Csarantova asszonynak, a jelentéstevőnek szerveztünk. Az egyik az egyetemes szolgáltatási kötelezettség témája, a másik pedig a végfelhasználók jogainak a kérdését feszegeti majd. Mindegyik szakaszban nyolc panelistánk lesz, ezután pedig vita következik. Azzal szeretném kezdeni, hogy az előadóinkat üdvözlöm, illetve üdvözlöm az interneten hozzánk csatlakozó hallgatóságot is, Üdvözlöm az Európai Bizottságot, még beszélek, beszélek addig, amíg érkeznek a panelistáink, gyorsan be is mutatom őket. Üdvözlöm, üdvözlöm szeretettel az előadókat, és rövidesen meg is adom a szót Dita Saranzovának, hogy bemutassa a témát. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném üdvözölni a vendégeket a panel tagjait, mint látták, az ITRE az már ez egy nagyon fontos anyag, és a tanácsnak a munkacsoportja is előre halad a munkájával. Tehát épp ezért most ideje az IMCO bizottságnak, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel, és a legjobb, hogy most a szakértőkkel beszélni talán talán először el kellene mondanom, hogy az Imkónak hol van kizárólagos kompetenciája. Ez a 22 cég eh, cikkel kapcsolatban, és a 25. cikkel kapcsolatban, például a, eh, fogyasztókkal kapcsolatban, akkor a bíróságon kívüli megállapotásokkal, eh, és aztán a sürgősségi szolgáltatókkal, akkor 88-as cikk, amely eh, a eh, fogyasztóvédelmi eh, szabályokkal kapcsolatos, aztán a 90 cikk, amely például a, a használók, felhasználók jogaival foglalkozik. Tehát nagyon fontos épp ezért, hogy ezekre a kérdésekre koncentráljunk. Az egyetemes szolgáltatásokat illetően a legfontosabb kérdés az, hogy a mire koncentráljuk, a megfizethetőségre, a hozzáférhetőségre, vagy pedig az infrastruktúra támogatás az egy utolsó lehetőség legyen. Mi szeretnénk a fix helyekre koncentrálni, és ezekbe kifejezetten belevenni a mobil szolgáltatásokat is. És aztán a 64 ezer dolláros kérdés az, hogy ki fizesse mindezt a tagállamok vagy a telekom távközlési vállalatok, stb. A végfelhasználók jogát illeten a kérdés az, hogy mennyi információra van szükség, ugyanolyan harmonizált szabályok legyenek mindenki számára Európában, még akkor is, hogyha e, ez alacsonyabb jogokat jelent bizonyos tagállamokban. Az árellenőrzéseket illeten és mit gondolunk, vagy pedig, hogy a fogyatékkal élők számára hogy működjenek ezek a távközlési szolgáltatások, stb. stb. Tehát mindezek azok a kérdések, amelyek előttem állnak, és remélem, hogy meg tudjuk válaszolni őket. Köszönöm szépen, elnök asszony! Sajnos nem kapcsolta be az elnök a mikrofonját. first panel. Jó. Az első az egyetemes szolgáltatási kötelezettségekről szó. Az első hozzászóló Antené Velen az Európai Bizottság jogi szolgálatától, és tudjuk, hogy a roaminggal kapcsolatban, a barangolással kapcsolatban milyen fontos munkát végezett. Öt percben most ő fog hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony, jelentéstevő asszony, képviselők. Köszönöm, hogy biztosították ezt az alkalmat, hogy az egyetemes szolgáltatásokról beszéljek itt. Az, a bizottság részéről az első megjegyzésem az, hogy nyilván szükség van még most is az egyetemes szolgáltatásokra a távközlési kódex alapján. Sőt, a, a széles sávhoz való kapcsolódás az az emberek életében egyre, mindennapi életében egyre fontosabb, és ez a legfontosabb eleme a digitális társadalom és gazdasággal való kapcsolatban. Ugyanakkor azt látjuk, hogy míg a piac, és néha a piacot támogató állami kezdeményezések ugyan hasznos, hatékony eszközök, hogy a szélesávot eljutassák az egész lakotásoknak, ugyanakkor a megfizethetőség még mindig akadályt jelenti, hogy bevezessék ezt a lakosság nagy rétegei számára. Épp ezért a javaslatunkat elsősorban arra irányítottuk, hogy az, ezeket az egyetemes szolgáltatási kötelezettségeket csak bizonyos esetekben alkalmazzuk, és elsősorban a megfizethető, hozzáférhető termékekre koncentráljunk, elsősorban a hangalapú szolgáltatásokra és a széles sávú fix rögzített forrásokra. De ugyanakkor a mobil hozzáférések szempontjából is megvizsgáltuk ezeket a kérdéseket. Elsősorban a nemzeti értékelésekre koncentrálva, és pedig, hogy mely társadalmi csoportoknál áll fenn a, kizár, a kirekesztés veszélye. Természetesen eh, azért ez a lista nem korlátozó. Arra is gondoltunk, hogy megerősítsük néhány szempontból a fogyatékkal élő felhasználóknak a hozzáférését, különösen egy rájuk alkalmazott felszerelésekkel kapcsolatban. Minden távközlési szolgáltató számára ugyanis fontos, hogy a szolgáltatásaikat elérhessék. A finanszírozást illetően mérlegeltük annak a lehetőséget, hogy legyen-e ágazati finanszírozás, ami a jelenlegi rendszer alapján történik. Végül is a bizottságnak a következtetése azt jelenti, hogy amikor a széles sáv hozzáférhetőségére koncentrálunk, amelyekből a kereskedelem, a bank és sok állami szolgáltatás hasznot húz. Tehát ez nem csak azt jelenti, hogy a liberalizás távközlési ágazatnak a jövedelmi szempontjából vizsgáljuk ezt. Mindez azokra az esetekre vonatkozik, amikor a finanszírozási elemre szükség van, tehát hogy megfizethető hozzáférni eszközöket elérhetővé tegyük a piacnak. Két másik megjegyzésem van próbáltunk egyensúlyt elérni az alapvető kötelezettséget között, amelyek az irányelv tervezetben benne vannak, tehát hogy megfizethető árakon biztosítsuk ezeket a szolgáltatásokat a társadalmi a szociális szempontból kiszolgáltatott csoportoknak, de ugyanakkor mozgásteret engedve a tagállamoknak a nemzeti, szociális és más feltételeiket, körülményeiket figyelembe véve. Tehát egy megfizethető szolgáltatást akarunk, és meghatározzuk a minimális szolgáltatásokat, amelyeket a felhasználók számára biztosítani kell. Végül pedig egy átmeneti rendszert akartunk megtartani a hagyományos eszközöknek, mind a telefonfülkéknek és a többi, azért, hogy a tagállamok időközönként megvizsgálhassák, hogy ezekre szükség van-e még. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A második előadónk Andrei Mali, aki a Cseh Nemzeti Szabályozó Hatóság részéről érkezett, az elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal foglalkoznak, tehát a Nemzeti Szabályozási Hatóság álláspontját fogja ismertetni velünk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Dita Haranzovának szeretném megköszönni, hogy meghívott, hogy meghívást kaptam erre a mai ülésre. A Nemzeti Szabályozó Hatóság szempontjából egyértelmű, hogy az egyetemes szolgáltatások, ezek nagyon fontosak számunkra. Először is köszönöm Antoninak és az Európai Bizottságnak ezt a gondolatot, amely a 85-ös cikkben is szerepel, hogy az egyetemes szolgáltatást az állami költségvetésből kellene finanszírozni. Sok problémánk volt az ágazati alapokból való finanszírozással, úgyhogy a bizottság részéről örvendünk ennek. A nemzeti szabályozók esetében még mindig vannak 2001 és 9 közti időszakról bizonyos bírósági ügyek, amikor az ágazati alapból kaptuk a finanszírozást. Másodszorban úgy gondolom, hogy nagyon fontos az internethez való hozzáférést az egyetemes szolgáltatások közé sorolni. 2017-ben nagyon sokak számára, mondhatnám, hogy gyakorlatilag mindenki számára az internet sokkal fontosabb, mint a hang alapú kommunikáció. Amit olvastam a javaslatban, úgy tűnik, hogy egy kicsit az semlegességi szabályozás ellen irányul, ugyanis az internethez való hozzáférési szolgáltatásról azt írja, hogy az ötös mellékletben szereplő szolgáltatásokat kellene támogatnia, tehát a parlament és a tanács a hálózat semlegességével kapcsolatos szabályozásnál kitűnő munkát végeztek. Most pedig a bizottság olyasmit javasol, ami ezzel szembe helyezkedik, hiszen konkrét szolgáltatásokat sorol fel, azt írva ezekről, hogy ezeket nem kell támogatni. Például az internetes hozzáférési szolgáltatás, a professzionális hálózatokat támogatná, olyanokat, mint a LinkedIn, amelyet ismerünk, de mi az, hogyha mi történik, ha például jövőre valaki megalkot egy olyan szolgáltatást, kitalál egy szolgáltatást, amely komoly hálózat minőséget, széles sávot igényel, akkor ezt nem támogatnák? Ez a kérdés. Úgy tűnik számomra, hogy a javaslat nem kellene, hogy azt sugalja, hogy az egyetemes szolgáltatások egy alacsonyabb szintű alapszolgáltatásnak minősülnek. Itt nem arról van szó, hogy ez olyas malavi lenne, amivel úgymond a normál emberek, az utca embere foglalkozik, ő használja ezeket a 30 megabit per másodperc minden európaira vonatkozik, ez egy célkitűzés a digitális menetrendből, tehát miért ne definiálhatnánk így az egyetemes szolgáltatásokat, ha egyszer az a cél, hogy 2020-ig minden európai számára ezt hozzáférhetővé tegyük. Tehát nem úgy kellene gondolkodnunk az egyetemes szolgáltatásokról, mint ha ezek egy alacsonyabb szintű szolgáltatásnak minősülnének. Köszönöm szépen még egyszer a meghívást, és vissza is adnám önnek a szót, elnök asszony. A következő hozzászóló Mark Le Bourge, a Europe, az, az Európai és Gazdasági Szabályozásért illetékes az Orange-től. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a jelentéstevő asszonynak, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy hozzájárulhatok a vitához. Az Orange Global ennek a kódexnek a javaslatát támogatja, különösen a szolgáltatás nyújtást, a személyközi szolgál, kommunikációs szolgáltatások nyújtását a fogyatékossággal élőknek. A politikai prioritás, hogy a kirekesztést a digitális társadalomban megelőzzük. Ahogy a kódexben is javasolják, a nyílt internetről szóló rendelet helyzettől függően egy sor szolgáltatást kell biztosítani a fogyatékosságnak élőnek, hogy a társadalmi és digitális világban, életben ők is részt tudjanak venni. A szolgáltatás kötelezettségét és ennek költségeit meg kell osztani a szolgáltatók között, hogy a végtelen pereskedést a szolgáltatás nyújtói, illetve az európai intézmények között meg tudjuk szüntetni, vagy meg tudjuk előzni. Az internet hozzáférés hozzájárul a társadalom fejlődéséhez, és az által a személyközi kommunikációs szolgáltatásokat az állami költségvetésből kellene finanszírozni. Az a személy, aki ezt a szolgáltatást igénybe akarja venni, a végfelhasználó nem választhat a szolgáltatók közül, akik ezt a szolgáltatást biztosítják. Egy sor vállalat közül kell, hogy tudjon választani, ez az innovációt is támogatja, és az Orange e tekintetben is nagymértékben támogatni tudja a javasolt kódexet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a Facebook mobil és globális hozzáférési szakpolitikával foglalkozó alelnöke következik. Köszönöm szépen Haranzova Balszonynak is, hogy itt lehetek, nagy megtiszteltetés Köszönöm szépen, hogy a Facebook lehetőséget kapott a fontos vitában való részvételre. Kihívás jelentő nehéz ügyekről van szó, és szeretnénk folyamatosan részt venni a folyamatban, kötelezettségvállalásokat tenni. Facebook szeretné nyíltabbá és összekapcsoltabbá tenni a világot, és mindenki számára elérhetővé tenni ezeket a lehetőségeket. Az univerzális szolgáltatási programjaink révén próbáljuk ezt elérni. Amikor az egyetemes szolgáltatásokról van szó, az nagyon fontos, hogy olyan keretet hozzanak létre, ami nem torzítja a piacot semmilyen módon, egy technológiát sem preferál, és önt ösztönzőleg hat a piacra. Fontos, hogy legyen megfelelő szabályozási környezet, például a, a széles sáv nyújtására. A Facebook úgy gondolja, hogy szimbiózisban él az online szolgáltatók csoportja és a telekom szolgáltatók hiszen a telekom szolgáltatóknak az infrastruktúráján keresztül szolgáltatunk mi is. Így hoz, jutunk el a végfelhasználókig a távközlési szolgáltatók és az online szolgáltatásokat nyújtók ebből az üzleti modellből mindketten profitálnak, tehát ez egy mindkettejük számára előnyös kapcsolat tud lenni. Ha az alternatív infrastruktúrákat szeretnénk, például lézerekkel, drónokkal, drót nélküli rendszerekkel létrehozni, ez a jövő szempontjából nagyon érdekes lehet. A különböző szolgáltatás nyújtók ösztönzése, ez a Facebook számára is hasznos, hiszen látjuk azt, hogy óriási igény mutatkozik az új innovatív megoldásokra. Köszönjöm szépen! Ebben a szakaszban Martin Salmon a BEUK részéről az utolsó hozzászóló, vagy nem? Nem? Rossz információt kaptam, elnézést kérek, mondja az elnök asszony. Alejandro Moledo következik, aki az Európai Fogyatékossági Fórum új technológiákkal és innovációkkal foglalkozó tisztviselője. Alexandra. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is az Európai Fogyatékkal Élők Fóruma nevében szeretném megköszönni az imco nak hogy felszólalhatok ezen az ülésén, hiszen ez egy nagyon fontos kérdés a fogyatékkal élőknek. Az elektronikus kommunikációs szolgáltatók nagyon fontos szolgáltatások nagyon fontosak a fogyatékkal élőknek, mert ilyen módon tudnak részt venni a társadalomban, és épp ezért az ENSZ egyezmény az ilyen emberek jogairól hozzáférést biztosít ezekhez a technológiákhoz. Habár a, a távközlési csomag a fő sodrásba vitte ezeket a kérdéseket. Azért mi hálásak vagyunk, hogy ezeket a kérdéseket felvetették, mert szeretnénk még többet elérni a fogyatékkal élőknek, és hogyha az új technológiákból is részesülhetnek. Amikor ezek a technológiák megfizethetők, elérhetők, akkor is, hogyha az emberek a mindennapi életben találkoznak ilyen akadályokkal, akkor ezek áthághatók. A célkitűzés a, a következőkek. Először is egyenlő hozzáférést kell biztosítani a fogyatékkal élők számára. Ezeket fenn kell tartani, és bele kell venni a kódex végső szövegében. Az elérhető technológiákat is fel kell használni, például hangalapú videó és más szövegeket a telefonbeszélgetés során. Valós időben szöveget tudunk már küldeni, és úgy tűnik, hogy ezzel folytatólagos társadalás lehet folytatni. Ez nem forradalmi megoldás, hiszen tavaly decemberben az egyik amerikai bizottság a szöveg telefonálásról átállt a valós idős telefonálásra. Ezek a 911-es szolgáltatásokra is használhatók. És ezt az Európai Unióban is be kell vezetni. Biztosítani kell azt, hogy a fogyatékosok számára bizonyos számú továbbítási szolgáltatások is, például szöveges vagy videó szolgáltatások is rendelkezésre állnak. Mások is említették ezeket, aztán a 112-es számhoz való hozzáférés is egész Európában. A jelentésembe adatokat is belevettem egy tanulmányból, amelyet az Európai Bizottság finanszírozott Azt hiszem, hogy túl messze vagyok most ettől a képtől, vagy diától. Nem baj. A következőt nézzük. Jó. Tehát tulajdonképpen azt találtuk, hogy a tagállamokon belül nagy változatosságot látunk, hogy hogyan vezették be ezeket a rendelkezéseket. Az IDEA tagjai rámutattak nemzeti szinten és a változókra, például, hogy az interoperabilitás hiányzik, a fogyatékkal élők, akik távoli helyeken élnek, azok is problémákkal küzdenek. Épp ezért ajánlásokat is megfogalmaztunk azért, hogy a fogyatékkal élők teljes úgynevezett total conversations, tehát teljes társalgást élvezhesseknek egész Európában. Tehát például, hogyha a sürgősségi szolgálatokat akarják hívni, akkor nem tudják, hogy a nemzeti szinten milyen fajta eszközöket használhatjuk. Végül szeretném azzal zárni az imkónak, hogy, hogy az IMCO-nak beszámolunk arról, hogy hogyan látjuk, hogy hogyan tudják egymást kiegészíteni a különböző kommunikációs eszközök. Tehát a megfizethetőség, elérhetőség, a harmonizáció szüksége, a hozzáférhetőség szempontjából. A különleges eszközöknek a használata minden elektronikus kommunikációs szolgáltatás során rendelkezésre kell állni, például a siketek számára, akik nem tudnak egy normális mobiltelefont használni, számukra szintén gondoskodni kell lehetőségekről az elektronikus kommunikációs kódexben. Végül hangsúlyozni szeretném, hogy a legfontosabb aspektus, amelyet mindkét jogszabályba bele kellene venni, az, hogy a videós hívások számára a valós idős szövegeket kell biztosítani tehát a nemzeti hatóságoknak meg kell határozni a normákat, ugyanakkor az európai jogszabályok a harmonizált szabványokat biztosíthatják. Épp ezért az interoperabilitás hiányát meg lehet oldani azzal, hogyha arra gondolunk, hogy hogyan lehet ezt a kötelezettséget megvalósítani. És az elektronikus kommunikációs kozdex erre kínálhat megoldásokat. Köszönöm szépen a figyelmüket. Az utolsó hozzászóló Olga Batura az információs távközlési és média törvény, média jog intézetében dolgozik. Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy alkalmat biztosítottak arra, hogy az egyetemes szolgáltatásokkal kapcsolatban a véleményemet így megismertethettem. Sem Először is nézzük, hogy milyen kérdésekkel kell foglalkozni. Itt láthatjuk a dián. Megpróbálom őket összefoglalni. Az első kérdés, ez a hatálynak a rugalmassága. Tehát, hogy a tagállamok hogyan tudnak a nemzeti szintén megtartani a szolgáltatásokat a régi szolgáltatásból, a szövegben nincsenek kritériumok, amelyeket felhasználhatunk az ilyen szolgáltatások elérhetőségét szükségesen e, és a, hogy szükséges nemzeti szintén bizonyítani, hogy ezekre szükség van, és aztán, hogy milyen feltételek mellett ezek kell ezeket a szolgáltatásokat megtartani, és hogy milyen időre kell megtartani, mert ez a tagállamok között nagyobb különbségeket jelent, és a pénzügyi támogatásnak a torzítását, különösen olyan tagállamok számára, ahol e, alacsonyabb szintű a fejlettsége ezeknek a szolgáltatások. Aztán az internet hozzáférés e, funkciója, amelyet a tagállamok határoznak meg, ez egy innovatív megközelítés, mert tükrözheti, hogy a végfelhasználók mit akarnak, vagy mit értékelnek a kommunikációs szolgáltatásokban. Ennek a rendelkezésnek az alkalmazása kihívást jelent a tagállamok számára. A közös nemzetközi hatályt kikezdheti ez. Van egy bizottsági tanulmány, a SMART 2014, amely betekintést biztosít arra, hogy az alapvető szolgáltatásoknak milyen kosarait hogyan lehet meghatározni, ugyanis ezek különbözőek lehetnek. Ez iránymutatást biztosít a tagállamok számára a kritériumokat és a metodológiát illetően. Aztán a különbségtétel a megfizethetőség és az elérhetőség szolgáltatások között. Ez a megkülönböztetés fontos, mert ez rávilágít, hogy milyen különbségek vannak. Tehát például a megfizethetőségi, az a, kereskedelmi végfelhasználatra koncentrál, míg az elérhetőség az a nem kereskedelmi területekre. De ez nagyon fontos. Különösen, hogyha a tapasztalat azt mutatja, hogy az egyetemes szolgáltatási kötelezettség a nem kereskedelmi területeken nem feltétlenül hasznos. A különböző intézkedésekre, tehát vannak erre is diáim, de ezeket nem tudom bemutatni az időkorlátok miatt. Tehát csak arra szeretnék rámutatni, hogy milyen hiányosságok vannak. A az elérhetőségi intézkedések nem feltétlenül fognak működni, a megfizethetőségiek pedig a végfelhasználók szempontjából nem hasznosak. Nem világos, hogy a végfelhasználóknak mikor van joga ezekre a szolgáltatásokra. A terminológiát is világosabbá kell tenni, de ez tulajdonképpen ez az egész egyetemes szolgáltatásokra vonatkozik ez a kritika. Jó, hát akkor menjünk tovább. A negyedik kérdés az, az egyetemes szolgáltatásoknak a finanszírozása az állami költségvetésből. Ez nagyon fontos, mert fair a versenytársak számára, különböző piaci szereplők számára, és az igazi probléma az, hogy meg kell győzni a tagállamokat, hogy a saját zsebükből fizessenek. Ugyanis jelenleg ezek ágazataiak, pedig és a, az egyetemi szolgáltatásoknak a költsége egyelőre elég alacsony. Végül, de nem utolsó sorban, tudom, hogy fontos szakpolitikai és fogalmi kérdésekről beszélünk, de azért a terminológiát illetően is hiányosságokra kell rámutatni. Például a végfelhasználók kifejezést használják. A kódex második cégében az nem csak egy természetes, hanem egy jogi személy is lehet. És a megfizetetések szempontjából ennek van értelme. Például, hogyha megfizethetőségi intézkedéseket akarnak hozni, a tagállamoknak monitor, nyomon kell követni a kiskereskedelmi árakat. De nem tudom, hogy ezeket hogyan lehet külön monitorozni a jogi és a természetes személyek számára. Aztán az alacsony jövedelműek számára alacsonyabb tarifákat is lehetne e, biztosítani, ami azt jelenti, hogy e, őket akkor e, állami támogatásban kellene részesíteni. Tehát akkor ez egy állami támogatási intézkedés jelentene. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most akkor van egy kis időnk, hogy meghallgassuk a képviselők kérdéseit. Szová asszonynak adnám meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni a vendégeinknek a bevezetőket, a bevezető előadásokat. Jó lenne a bizottságtól választ kapni a Mali úr által felvetett kérdésekre, mert ezek nagyon relevánsak. Az én kérdésem pedig nagyon egyszerű. A pénz, pénz, pénz érdekel. Megértem persze, és értem azt, amit a bizottság mondott, hogy az internethez való hozzáférés most egy közjónak minősül, bizonyos értelemben véve, de azt kérik ugyanakkor a tagállamoktól, hogy a saját zsebükből fizessék ezt meg, és bizonyos tagállamok felvetették a kérdést, Görögország például, hogy honnan vegyék ehhez a forrásokat. Tudná részletezni egy kicsit azt, hogy hogyan válaszolhatnánk meg ezeket az aggályokat, illetve a tanácsban hogyan alakul ezek kapcsolatban a vita. Lambert van Nistelrooy következik. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy egy kicsit elmélyítsük az imént kapott információkat. Ugyanezt a kérdést vetném fel, mi fog történni? Egyfelől, ott van ugye az európai szemeszter, a megszorító intézkedések az elkövetkezendő években még nehezebb lesz bizonyos országoknak beruházásokat eszközölni, főleg a közféra számára lesz ez nehezebb. A beruházásokat ugyanis egy évben kell lemonyolítani, ez még nehezebbé teszi a közszervek számára azt, hogy hosszabb távon ruházzanak be, és ez problémás, hogyha ilyen beruházásokról beszélünk. Ezek később megtérülnek persze, de ehhez idő kell, és egy nagyon stabil beruházási környezet, vállalkozói környezet szükséges. Látom például Hollandiából, hogy a piac nagyon sokra képes, Fontos azonban az, hogy stabilak a feltételek. Az én kérdésem az lenne, hogy ezt egy kódexben szabályozni kell, hiszen ha egyfelől ott van a politika, az európai szemeszter, egy ország kap ország specifikus ajánlásokat minden egyes évben, hogyha ezek alapvetőek és kapcsolódnak a tagállami beruházásokhoz, akkor a gazdaságpolitikában kell, hogy helyet kapjanak, hiszen itt egy alapvető szolgáltatásról van szó, hogyha a dolgok internetéről beszélünk, vagy az 5G-ről, akkor az ilyenfajta eszközökre szükségünk van. Kell ezt egy kódexben szabályoznunk, és aztán várjuk meg, hogy mi történik? Vagy kapcsolódik -e ez ahhoz a szakpolitikához, amely által lehetővé tesszük a tagállamok számára, hogy közpénzekből finanszírozzák ezt, és itt érkezünk el az Európai Unióhoz. Azt szeretném tudni, hogyha így járunk el, és elvárjuk, hogy az Európában megfigyelhető különbségek nagyobbak lesznek? Hiszen a megfizethetőség szempontjából a valóság eltérő. Nézzük meg Görögországot. Nem tudnak közpénzekből ilyesmit finanszírozni, be kell vonni az EFSZ-t. Tehát a kérdésem az, hogy ez a megfelelő helye a szabályozásnak? És a kérdésem az is, egy észrevételem is lenne, hiszen hallottunk a semlegességről, az a kapcsolatban, hogy milyen eszközöket használnak fel. A technikai semlegességet említették, és az első fordulóban kaptunk információt az a kapcsolatban, hogy most messzire mentünk. Szeretném a többiek észrevételét is erről megtudni, mert ez nagyon fontos. Hogyha rámutatunk egy adott fajta technológiára, lehet, hogy néhány év múlva más is felmerül. A többiek a többi szakértő tudná ezt kommentálni? Marlene Mitzi. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a vendégek prezentációját. A fogyatékossággal élőkre vonatkozó követelményekre szeretnék utalni, illetve az akadálymentesítési intézkedés csomagra. Jó lenne, hogyha a bizottság tisztázná, hogy az akadálymentesítési intézkedés csomag, valamint a kódex hogyan függnek össze, hiszen az IMCO most mind a kettőről vitázik, és a vita kitér arra, hogy az akadálymentesítési rendelkezések a távközlés kérdéskörében mindkét dokumentumon szerepeljen-e. Tehát szeretném, ha a bizottság ezt részletezné, és melyek a szándékai mit szeretnének hova beilleszteni. És volna egy másik kérdésem is Alejandro Moledónak. Esetleg ő is reagálhat erre a kérdésre, volna egy konkrét kérdésem hozzá. Az intézkedések, amelyeket a kódexben megfogalmaztak, ezek megfelelőek, vagy volna még valami, aminek ott szerepelnie kellene ahhoz, hogy a kódex teljesebb legyen? Például az információra vagy a hírközlési szolgáltatásokra gondolok, beleértve az elektronikus szolgáltatásokra, illetve a segélyhívó szolgáltatásokra. Tehát, hogy ezt a digitális szakadékot valahogy csökkentsük a fogyatékossággal élők számára. Ez lett volna a két úriemberhez a kérdésem. Julia Réda. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm én is a hozzászólóknak az elmondottakat. Az első kérdésem azzal kapcsolatos, hogy a kommunikációs kódex, amint az akadálymentesítési intézkedés csomag közti kapocs nagyon fontos. Bármit is teszünk az egyetemes szolgáltatásokkal kapcsolatos rendelkezéseknél, a mi hatáskörünkben, hogyha ezzel egyidejűleg nem törekszünk arra, hogy az akadálymentesítési intézkedés csomagnál nagyra törőek legyünk, akkor azt hiszem, hogy ott maradnak megoldatlan kérdések, úgyhogy ebben a tekintetben szeretném támogatni azt, amit az fogyatékossággal élők fórumának képviselője mondott, illetve a funkcionális internethez való hozzáférés kapcsán ez összefügg azzal, amit a cseh szabályozó hatóság képviselője mondott. Látom a problémát, Természetesen nem szeretnénk azt a benyomást kelteni, hogy egy funkcionális internet hozzáférés valahogy bizonyos szolgáltatásokat lefed, másokat azonban nem. Úgy gondolom, hogy nagyon körültekintőek kell, hogy legyünk, nehogy eltérjünk a hálózat semlegesség elvétől. Tehát talán ahelyett, hogy konkrét szolgáltatásokat felsorolnánk, nem lenne jobb megközelítés az, hogy alapelveket fogalmazunk meg, mint a funkcionális internet hozzáférés, lehetővé kell tenni az embereknek a társadalomban való hozzáférés, például a kormányzati szolgáltatásokat felhasználják, és a berekre bízzuk aztán, hogy rendszeresen frissítse azt, hogy a széles sáv szempontjából ez mit jelent. Egyetértek a bizottsággal abban, hogy nem sok értelme van egy konkrét sávszélességet megemlíteni a szabályozásban, de például a közösségi oldalakat nézzük, ez így túl pontatlan és egy kicsit aggaszt az is, hogy a funkcionális internet hozzáférés definíciója csak a letöltési sebességre összpontosít, nem pedig a feltöltés sebességére, ami a fogyasztók számára fontos. Tehát a bereknek jut itt valamilyen szerep, hogy ők kidolgozzák a részleteket, és frissíthessük azt, hogy a sávszélesség szempontjából mit is jelent a funkcionális internet hozzáférés. Köszönöm, elnök asszony. Nagy érdeklődéssel olvastam a sajtóközleményt, amelyet a bizottság kiadott, és ezért a bizottsághoz volna egy kérdésem ennek kapcsán, ugyanis ebből a közleményből a következőket vontam le. Ami az internethez való hozzáférést illeti, illetve a sebességet, az elkövetkezendő években körülbelül 500 milliárdos beruházásra van szükség, 155 milliárdos a deficit, tehát eleve deficitten indulunk. Nem fontolták meg esetleg azt, hogy honnan kívánják előteremteni ezeket a forrásokat? Például az FC-ből talán? hiszen eh, ha elolvassuk ezt a közleményt, akkor eh, azt eh, láthatjuk benne, hogy terveznek valamit, de nem tudják ezt végrehajtani, mert nincsenek hozzá források. A Facebook képviselője, képviselőjehez pedig azt szeretnénk ugye, hogy az internetes környezet biztonságosabb legyen a fogyasztók számára, és az összes szolgáltató számára egyenlő feltételek legyenek. Tehát ott van egy online médium, amelyet mindannyian felhasználunk, az én kérdésem arra vonatkozik, hogy nem telik el eh, gyakorlatilag egyetlen nap sem, anélkül, hogy eh, a választópolgárok nem jeleznék eh, felém, hogy óriási problémák vannak a kalózkodással, például az illegális másolatokkal. Tehát a rendszer nagyon rosszul működik. Ez a kérdésem a bizottsághoz szól. Hogyan szeretnék önök biztosítani azt, hogy a fogyasztók egy egyenlőbb környezetben működjenek, és a biztonságot hogyan akarják szavatolni, hiszen önök is ilyen biztonsági követelményeket emlegetnek. Az igazság az, hogy az állampolgárokat ez rendkívül aggasztja. Okay, so I just want... Szeretnék egy picit visszatérni a finanszírozás kérdésére. A kérdés az, hogy kifizeti meg annak a költségét, hogy egy nagyon távol élő valakihez eljussunk. Hogyha azt feltételezzük, hogy ezt mindig majd az állami kasszából finanszírozzuk, akkor a 98 százalék, akik az internet szolgáltatást saját maguk fizették, finanszírozták, óriási nyomást fognak ránk gyakorolni, hogy miért az én adófizetői pénzemből finanszírozzuk azt, hogy azokat, akik nagyon elvonultan élnek a, egy távoli vidéki területen, és így döntöttek, hogy ott élnek, ezt miért én finanszírozzam? Úgyhogy lehetséges lenne egy döntési lehetőséget létrehozni, hogy legyen egy központi alap például, ami hozzájárulhat ennek a költségnek a kifizetéséhez, függően attól, hogy milyen típusú szolgáltatás nyújtására kerül sor. Például, hogyha egy nagyon alapvető szolgáltatásról van szó, mondjuk egy hangi és alapvető internet szolgáltatás, de mondjuk a videó letöltésére vagy folyamatos nézésére ez már nem alkalmas, akkor azt miért a videónéző fogyasztók finanszírozzák, hogy valaki a világ végén is tudjon ilyet nézni. Úgyhogy lehet, hogy jó lenne, hogyha inkább a tagállamra hagynánk azt, hogy ezt a végső döntést meghozza, hogy a távol eső területeken hogyan akarják finanszírozni. Például bizonyos személy csoportok felé, vagy a távol eső vidéki területeken élők felé hogyan finanszírozzák a, az egyes szolgáltatások eljutását. 20 szeret, ki szeretne a kérdések válaszolásával kezdeni? Mindenkire jut egy perc igazából. Köszönöm. Elnök asszony, hát nagyon sok kérdést kapott a bizottság, úgyhogy ha megengedi, akkor egy kicsit csalok de azért csoportosítom őket. Az egyetemes szolgáltatás finanszírozása. Mit is finanszírozunk? Ez az első kérdés. Hogyha elsősorban a megengedhetőséget, a megfizethetőséget akarjuk finanszírozni a piacokon, a tagállamokban, akkor szükség lehet egy további támogatási elemre, olyan esetekben, amikor esetleg a tagállamok úgy döntenek, hogy további támogatásra lehet szükségük. Az európai szemeszter radarján észre sem vehető összegekről van szó, azt hiszem. De hogyha további dolgok finanszírozására gondolunk, akkor akkor azt kell hangsúlyoznom nekem is, amit az egyik előttem szóló mondott, hogy az egyetemes szolgáltatások finanszírozásának a kérdése eddig sem volt óriási nagy siker, és a világ vidéki széles sávra vonatkozó állami támogatás bizonyos tagállamokban már megvalósult egyébként. Az Egyesült Királyságban eléggé nagy konszenzus alakult ki a politikusok és a közvélemény között e tekintetben. Egy szektorális alap ebbe az irányba vihetne minket tovább, ez így van. Anélkül, hogy egy szektorális alap, finanszírozási alapját megváltoztatnánk, tudnánk különös, különleges, bizonyos területeket finanszírozni belőle. Ez természetesen egy fiskális kihívást jelent Mindez kapcsolódik a hálózat finanszírozásához. A hálózat finanszírozásához a hálózat természetétől is függ. Mi azt szeretnénk hangsúlyozni, hogyha kivételesen előirányozzuk az konkrét helyre az egyetemes szolgáltatás rendelkezésre bocsátását, akkor a meglévő technológiákat kell használni. Nem feltétlenül van szükség arra, hogy egy optikai kábelt elvezessünk egy nagyon távoli helyre. Lehet mobil megoldást, vagy szatelites megoldást is alkalmazni. A mobil rendelkezések pont ezért fontosak. És itt szólunk a szociális használatról is részletesebben. A hálózat semlegesség kérdése szintén felmerült. Ne férjen hozzá kétség a szolgáltatáshoz való hozzáférés funkcionalitása nem korlátozhatja a végfelhasználók hozzáférését, hanem kell, hogy legyen egy benchmark, egy zsinórmérték, ami a minimum szolgáltatási képességet írja le. Nagyon részletes technikai jellemzés nélkül köszönöm szépen Reda asszonynak is, hogy erre rámutatott. A végső folyamat, vagy feladat, ami a cikkben is szerepel, az az, hogy minden tagállamban legyen egy zsinór mérték, amit a népesség többsége élvez, és ennek alapján egy dinamikus szabványt lehetne minden tagállam esetében egyénileg meghatározni. Sok tagállamban a 30 megabit per szekundum lenne ez feltételezésem szerint, de hogyha egyetemes szolgáltatással akarnánk minden célt elérni határokon átnyúló módon is, akkor ez már nem lenne megfelelő. A kódex rendelkezései a hozzáférési csomag, illetve a fogyatékossággal élők tekintetében. Látjuk ezt a problematikát, és a, disz, a fogyatékossággal élők fórumától érkezett kolléga sokkal pontosabb volt, mint én leszek, de a hozzáférési jogszabálycsomag egy sor standardot fogalmaz meg, ez a kódex pedig kiegészítő kötelezettségeket vázolna fel, amelyeket ezen szabványok alkalmazásával kellene végrehajtani. A kettő természetesen nagy, az lenne az ideális, ha kiegészítené egymást, de hát nem mindig valósul ez meg jogi szempontból tökéletesen. Már eleget csaltam az időmmel, talán elnök asszony, úgyhogy köszönöm a lehetőséget. Most szeretném megkérni, mert valószínűleg egyetlen parlamenti képviselő vagyok, aki pénzforrásokat próbál teremteni a távközlési ágazatnak. De hogyha csak megfizethetőségre koncentrálunk, akkor akkor nem lesz elegendő pénz. Ezért azt kérem, hogy írásban is küldje ezt elő, én sem értem igazából, hogy a számok hogyan adódnak össze. Nos, akkor nézzük a képviselőket, hogy ki kér szót. Köszönöm szépen. Két megjegyzésem lenne. Azt hiszem, hogy a funkcionális internet hozzáférésnek nem kellene alacsonyabb rendűnek lenni, mint az internethez való hozzáférésnek. A fogyatékkal élők vagy a szegénység veszélyben élők ugyanolyan fajta internet hozzáférést kell, hogy kapjanak, mint az, az általában a közönség. Az egyetemes szolgáltatás elsősorban a, az elérhetőséget illetően fontos. Egyet értek Bakura professzorral, hogy például a politikai szálas szolgáltatásokat illetően hogyan lehet ezt látni nem tudom, hogy például a Juncker pénzeket és a többit hogyan lehet ezekre felhasználni. Tehát az egyetemes szolgáltatás szerintem elsősorban megfizethető szolgáltatások biztosítására kell a különleges szükségletekkel bíró személyek számára nyújtani. Tehát azt mondja, hogy a piac finanszírozza akkor a hozzáférést, de magát az összeköttetést az állam fizetni. Ez nem vagyok benne biztos, hogy ez a vidéki területeken biztosítja-e az internetet. Következő, van-e még megjegyzés? Köszönöm szépen osztozom a kollégáim véleményemmel, és számunkra a funkcionális internet terminológiája a most meglévő keretből származik, de számomra, számunkra a funkcionális internet hozzáférés, az egy internetes hozzáférés, és ezért a meglévő szabályozókból származik. Volt egy konkrét kérdés tools, um, both from help centers and reporting, to be able to address it. Tehát, hogy a tartalom kérdéseivel hogyan lehet foglalkozni, ez nem az én szakterületem, az Európai Fogyasztói Szervezet nevében beszélek. A funkcionális internet hozzáférést életen szerintem ez csak egy internet hozzáférés. Az irányelv nem határozza meg a funkcionálist. Tehát jobb lenne a minimális szolgáltatást meghatározni, amely egy rugalmas önkéntes szolgáltatás, amelyet a különböző szükségleteknek megfelelően lehet nyújtani. A második megjegyzés a finanszírozást előtön eh, szerintem a tagállamoknak kellene eldönteni, hogy ez az állami költségvetésből eh, vagy pedig a jelenlegi modellből eh, lenne finanszírozva, mert ez adná a legjobb eredményeket. Állandó ki. Alexander. Alexander. Köszönöm szépen, hogy beszéltek a digitális szakadékról, ugyanis háromból egy fogyatékkel élő még sosem kapcsolódott az internethez és nem tudnak például felhívni egy másik szemet, vagy pedig egy online interjút folytatni. Tehát vannak olyan országok, ahol még bizony sok helye van, a, hogy javítsanak a helyzeten. Tehát erre szükség van olyan rendelkezésekre a kommunikációs kódexben, hogy hogy legalább legyen szöveg vagy videó alapú szolgáltatás ezen személyek számára, hogy a kezelő vagy a működtető, a szolgáltató az bele tudja ezt venni az ő hálózatába. De ez nincsen benne a javaslatban. Fontos az interoperabilitása ezeknek a szolgáltatásoknak. Tehát bárkit a világon vagy a Európában föl kell, hogy tudjanak hívni, vagy pedig a sürgősségi szolgálatokat fel kell, hogy tudják hívni aztán a komplementaritást illetően hiszünk abban, hogy szükség van mindkét jogszabályra azért, hogy hozzáférhető és összekötött Európát tudjuk létrehozni és ezt az elektronikus kommunikációs kódexben is meg kell határozni, hogy hozzáférhessenek és élvezhessék ezeket a szolgáltatokat. Tehát épp ezért kell ezeket itt megfogalmazni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát azzal a kérdéssel szeretném foglalkozni, hogy a pénz honnan származzon tehát a megfizethetőség és a hozzáférhetőség és a funkcionális internet hozzáférés. Én támogatom azt, amit a bizottság mond, először is, mennyibe kerülne az egyetemes szolgáltatás. Ezt a politikai döntéshozóknak kell eldönteni. Mi csak a megfizethetőséget támogatjuk, az erre költhető pénz még mindig attól függ, hogy mi lesz belevéve ebbe a funkcionális internet hozzáférésben, tehát hogy milyen sebesség, mennyi letölthetőség, stb. Tehát, hogy egy megati, megabit 30-50 vagy akár mennyi. A harmadik megjegyzésem, tehát, hogy mennyibe kerül egy egyetemes szolgáltatás, az attól függ, mert hogy mivel hogy most nem tudjuk, hogy mennyit költünk erre, de ebben a kontextusban a, nem mindegyik tagállam indította még el a finanszírozási rendszerét. Tehát tulajdonképpen kompenzációt kértek és eh, itt a eh, feltételek eh, nagyon-nagyon szigorúak, tehát be kell bizonyítani, hogy nem tisztességesek a körülmények. Ha mennyire tudom, nincsenek nyilvános adatok azt illetően, hogy hogy mennyit költenek azok az országok, amelyek bevezették ezt az egyetemes szolgáltatást a, ezeknek a száma csökkent, még akkor is, amikor a széles sávot is belevették az egyetemes szolgáltatásokba. Tehát nem, egyetértek azzal, hogy nem tudjuk, hogy, hogy mennyibe kerül, de először ezt ki kell e, számítani. E, a tanalmányban vannak ilyen számítási extrapolációk, tehát ezt a e, politikai döntéshozóknak kell, ha felhasználni. Még egy megjegyzésem lenne. A net semlegességet illetően a funkcionális internet hozzáférés keretében. Ez egy jogos kérdés, már foglalkoztak vele de, mint mondtam, a funkcionális internet hozzáférést a tagállamok nemzeti szinten fogják meghatározni, nagy rugalmasságot biztosítunk nekik, és a rendelkezések számukra különbözőek lennek, attól függ, hogy mit vesznek be nemzeti szinten a funkcionális internet szolgáltatásokba ugyanakkor az Európai Uniónak szüksége van iránymutatásra eh, a metodológiát illetően, tehát hogy ezeket az alapvető szolgáltatásokat hogyan kell kiválasztani. Ezt a kérdést már felvetették, tehát hogy kinek kellene ezt szolgáltatni. Eh, a keretben bele legyenek már ezek, vagy ezt, ezt még mind meg kell eh, vizet, vitatni, hiszen ezek mind lehetőségek. Köszönöm szépen, most áttérünk a második fordulóra, a fogyasztók, illetve a vállalkozások jogaira vonatkozóan, és most fordított sorrendben hallgatjuk meg az előadókat. Kalitam lesz az első hozzászóló. Ő az észt segélyhívó szolgálat szakértője ha jól értesültem, a, azt fogjuk meghallgatni, hogy az újfajta kommunikációkhoz, a segélyhíváló szolgáltatások hogyan kapcsolódnak. Támaszony, parancsoljon öni a szó. Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit. Szeretném megjegyezni, hogy az észt segélyhívási szervezet Számára egy nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. Az AML-ről szeretnék beszélni. Gyakorlatilag ez a fő projekt eddigi pályafutásom során, amely azért nem volt olyan rövid, hiszen gyakorlatilag tíz éve foglalkozom ilyen kérdésekkel. Az Advanced Mobile Location nagyon fontos számunkra, Gyakorlatilag azért, mert a hívások 90%-a mobiltelefonról történik, és a segélyhívások szempontjából a hívó fél hely meghatározása nagyon pontatlan volt. A hely meghatározást a hálózati szolgáltatók biztosították. A vidéki térségekben gyakorlatilag több több mint 10 négyzetkilométeres hibarátával nem jó azzal tölteni az időt, hogy megpróbáljuk meghatározni a hívó fél helyét, ...2016. júniusa óta azonban Észtországban sokkal pontosabb a hely meghatározás. Az Európai Segélyhívó Számok Szövetségének köszönhetően, amely által az EML-t életbe tudtuk léptetni, és ez nem mm, nehéz, hanem nagyon is egyszerű tulajdonképpen, hiszen a hagyományos telefonoknál működik, és az országoknak ezt pusztán végre kell hajtaniuk, amikor a segélyhívó szervezetek erre felkészültek. Ez nem egy alkalmazás, nem kell semmit letölteni a telefonra, és térítésmentes és ez azt jelenti, hogy amikor például a 112-es számot tárcsázzuk, vagy valami más, valamilyen más számot, akkor a hely meghatározási szolgálat aktiválódik a mobiltelefonon, és a hívással egyidejűleg a segélyhívó szervezetek, segélyhívó szolgáltatók tájékoztatást kapnak erről. Észtországban ezt már alkalmazzuk, Litvániában, valamint az Egyesült Királyságban, Ausztriában is működik, és jó néhány egyéb uniós tagállamban is. Tesztelik most ezt a szolgáltatást. Amit szerettem volna megemlíteni, az az, hogy amikor ezt bevezettük Észtországban, akkor az összes szolgáltató támogatta ezt, és nagy érdeklődést tanúsított a minél pontosabb helymeghatározás kifejlesztése iránt. Most pedig elmondhatjuk, hogy naponta kb. 700 AML helymeghatározást kapunk, és ezek majd, hogy nem 90%-a 50 méteres távolságon belül található. A következő képen pedig láthatjuk, hogy az 50 méter mit is jelent. Ez 50 méter, de hogyha ezt összehasonlítjuk például egy olyan hely meghatározással, amelyet az AML biztosít, ami a baloldali képen látható lila pont, akkor azt mondhatjuk, hogy az 50 méter vagy annál kevesebb, az bizony nagyon pontos helymeghatározást tesz lehetővé és ez egyébként egy olyan eset, amit a valós életből merítettünk. Gyermekek hívták a 112-es számot, mert a kenyér pirító kigyulladt, és mi láttuk ezt a kék felületet, ezt a kék pontot. Azt hiszem, hogy ez körülbelül 100 méter. A probléma az volt, hogy a 112-es számot hívó gyermekek nem ebben a körzetben voltak, és amikor hívtak, amikor telefonáltak, eléggé idegesek voltak, tudták az utca nevét, illetve a házszámot, csak éppen a, a számot, az ajtót nem, ahol csengetni kellett, és a wifi hely meghatározás alapján sikerült beazonosítani a házat, és így ki tudtuk küldeni a mentőt, és a gyermekeket így gyorsabban sikerült kimenekíteni, tehát minden jól végződött. Egy másik példa pedig, amelyet szintén a valós életből merítettünk, ez a kék felület megint csak az MNO által biztosított hely meghatározás. Az átmérő itt ebben az esetben több mint egy kilométer, ez egy vidéki területen található. Egy autó lesodródott az útról, és az emberek nem tudták pontosan, hogy hol vannak. Nem voltak súlyos sérüléseik, ennek ellenére segítségre szorultak, mert az autó lekerült az úttestről, és egy számukra ismeretlen területen voltak, egy észt szigeten nem tudták azonosítani, hogy hol vannak, de az EML-nek köszönhetően pontos hely meghatározásra voltunk képesek. A GPS, most nem látom, de azt hiszem, hogy kb. 9 méteres kellene, hogy legyen ez az átmérő. Az igazság az, hogy ilyen esetek többször előfordultak, amikor az EML nagy segítségünkre, nagyon nagy segítség volt számunkra, és úgy véljük, hogy a handset alapú helymeghatározás a javaslat kötelező érvényű részébe kellene, hogy belekerüljön az elektronikus hírközlési kódexben. És készült egy tanulmány is, amely alátámasztja ezt a gondolatot. A tanulmányt a 112-es hívószámú projekt keretében hajtották végre, és arra következtetésre jutott, hogy 10 év alatt 95 milliárd eurós megtakarítás lehetséges, és több mint 7500 ember életet lehet megmenteni. Hogy elmondtam, tehát az MNO-k támogatták, a szolgáltatók támogatták ezt a projektet, hiszen az ő érdekük is a pontosabb hely meghatározás. És Európa szerte ez kellene, hogy történjen. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Elnök, ez nagyon érdekes volt. Köszönöm szépen. Most pedig Martin Salomon következik, a Dán fogyasztói tanács képviselete részéről. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt jelentéstevő asszony, tisztelt bizottsági tagok. Ezután nagyon érdekes és konkrét prezentáció után egy általánosabb megjegyzésre térnék át. Az első megjegyzésem az, hogy üdvözöljük az Európai Bizottság kezdeményezését, hogy az ágazat spe- specifikus fogyasztóvédelmet megerősítse. A fogyasztói eredménytáblából is és a tapasztalatunkból is kiviláglik, hogy sok haladásra van még szükség a fogyasztóvédelemben, horizontális szinten, ez még nem elégséges. Ez az első pont, a második pont, amit hangsúlyoznék az, hogy a teljes harmonizációja a fogyasztói jogoknak problematikus lehet azokban a szektorokban, ahol nagy a különbség, az eltérés a különböző országok között a védelem szintjében, vagy a piac alakulása és fejlettsége nagyon eltér. Ha teljes mértékben harmonizáljuk ezeket a fogyasztóvédelmi szabályokat, akkor nagyon nehéz lesz ezt lereagálnia a nemzeti hatóságoknak, különösen akkor, ha új termékek, új esetek jelennek meg a piacon. A harmadik pont, üdvözöljük azt, hogy a hatályt kiterjesztik a digitális kommunikációs szolgáltatásokra is, mint például a WhatsAppra vagy a Skype-ra. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztóvédelem megvalósul, és az ezen szolgáltatásokat használó fogyasztók védelme is megerősödik. Még egy dolog, amiről már volt szó, aztán elfeledkeztünk róla, de most megint felbukkant, mint téma. Ez nem más, mint az egységes, működőképes egységes piac hiánya, a hosszú távú távolsági határokon átnyúló távközlési hívásokban. Többször többszöröse lehet egy határokon átnyúló hívás költsége egy belföldi hívásénak. És sok európai parlamenti képviselő osztja ezt a véleményemet, hogy ezen változtatni kell. Tavaly is beszéltünk már erről, és azt gondolom, hogy most mikor ez az új csomag ismét az asztalra került, elérkezett az ideje, hogy ezt a problémát is megoldjuk, mert ez a fogyasztók számára nagyon komoly problémát jelent függetlenül attól, hogy szegények vagy gazdagok, az összekapcsolódásuknak az útjában áll. Köszönöm. Elnök, most Kevin Martin következik a Facebooktól. Köszönöm szépen. A Facebook is üdvözli a tagállamokon átívelő harmonizált keretet, és üdvözöljük azt, hogy odafigyelnek arra is, hogy technikai különbségek vannak a különböző szolgáltatás típusok között. Fontos felismerni a kommunikációs rendelet mögöttes szab céljait. Általában a telekom szolgáltatások költségesek, és ezért nagyon nehéz ide új szereplőként belépni. Az infrastruktúra szolgáltatóknak a szabályozása viszont fontos a fogyasztók védelme szempontjából. De most már olyan területekre evezünk, ahol a fogyasztók olyan online applikációkat használhatnak, amelyek nagyon lecsökkentik a költségeiket. És itt az applikációknak, az alkalmazásoknak már versenyezniük kell a fogyasztókért. Általában a megfelelő szabályozást, ami a technológiai különbségeket figyelembe veszi, támogatjuk. Fontos szerintünk a számokon alapuló és számoktól független kommunikációs rendszerek közötti különbségtétel, mert ezeknek nem csak a funkciójuk más, de a működési elveik is. A megkülönböztetés a kódexnek egy alapvető sarokköve kellene, hogy legyen. A szám alapú szolgáltatások nagyon mások, mint a szám nélküliek. A telefonszámoknak van funkciója. Telefonhívás lehet ezek révén végrehajtani. Bármelyik fogyasztó bárkit felhívhat. De a számoktól független szolgáltatások más funkciót töltenek be, nincsenek számok, és hogyha kérjük is a fogyasztó telefonszámát, csak mint például egy személyi számot használjuk ezt, azonosítandó a felhasználót. Egymás között nem használják ezeket a számokat a fogyasztók. A szerződéses kötelezettségek is mások a két szolgáltatás esetében. Az mi típusú szolgáltatásaink nagymértékben függenek az, on, az internet szolgáltatóktól. Hadd pár szót arról is, hogy a segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférés mennyire fontos. Amikor a Szövetségi Kommunikációs Bizottságnak voltam az elnöke, akkor nagyon odafigyeltünk erre, mert és egyébként arra is felhívnám a figyelmet, hogy például a Facebook nagyon komoly segítséget tud, akar nyúj, tud nyújtani akkor, amikor vészhelyzet esetén az emberek, a társaikat, a családtagékat szeretnék megtalálni, és szeretnének tudni kommunikálni velük. A hely nagyon fontos két szempontból. Az első, mert automatikusan a megfelelő helyre tudjuk nyújt, küldeni a segítséget, hogyha be tudjuk azonosítani, hogy honnan érkezőtt a hívás, de a helyszínnek az ismerete az is nagyon fontos, hogy a megfelelő sürgősségi segítségnyújtó szervez érkezzen be a hívás. Ezért jó az automatikus helyazonosítás. Egy hálózatnak konzisztensnek kell lennie ez ilyen információk tájékoz továbbadása szempontjából, ez a közérdeke. Az online szolgáltatásoknak nincsen hozzáférése ilyen információkhoz. A wifi adatok, a GPS adatok azonban a hely meghatározást tudják pontosítani, tudnak ebben segíteni. Önmagában ez az információ azonban nem megbízható, több okból sem. Először is a pontonság nagyon gyakran az adat kapcsolat minőségén is függ, illetve attól is, hogy a felhasználó egyáltalán engedélyt adott arra, hogy a helyzetét beazonosítsuk távolról. Ez nem történik meg automatikusan. Ezen túlmenően problematikus az is, hogy a segélyhívók túloldalán ülők nem tudnak automatikusan reagálni hanem a, először az informatikai rendszereiket napra készebbé kell tenni, hogy tudjék kezelni ezeket az adatokat. Mi továbbra is értékeljük szakértőinkkel azt, hogy a technológiaikat, technológiákat, technológiai megoldásokat hogyan tudjuk javítani, és hogyan tudjuk ezzel segíteni a segítségnyújtást. Támogatjuk azt is, hogy az internetes szereplők folyamatos innovációjukkal könnyebbé tegyék az emberek életét. Interesting. When I pick my ez, amikor amikor az egyik gombot használom, hogy felhívjak valakit, amikor a másokat, akkor nincsen tulajdonképpen különbség köztük. Tehát most az Orange képviselője következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! az a lesz, az Orange nem annyira támogatja Eh, ezt a tervezetet, ez szám, eh, szabályozza az internet hozzáférést és a jel közvetítés szolgáltatásokat. Világossá kell tenni, hogy a harmadik eh, kategória csak a transmissziós szolgáltatásokat jelenti. Ezek személyek közötti kommunikáció vagy interpersonális, vagy pedig az információs társadalmi szolgáltatások. Épp ezért ezek a szolgáltatások egyetlen szabályozási kategóriába tartoznak, azért, hogy ne legyenek következetlen szabályozások és piactorzítás. Ezen kívül, ahogy a kódexben javasoltuk, a, a jogokat szabályozni kell Európában, hogy az egységes piacot támogassuk. a végfelhasználóknak a kötelezettségeit, az internethez való hozzáférés re kellene szorítani. A 95-ször százas cikkeket, illetően a kevesebb többet jelent. A bizottságnak meg kell vizsgálni a megvalósíthatásokat és a költséghatékonyság kérdéseit azért, hogy minden fogyasztó számára a késleltetési és a jelhiba kérdéseket megvizsgálják. Épp ezért a szolgálatváltást a biztosítékot kapó rendszerüzemeltetőnek kellene biztosítani, anélkül, hogy a biztosíték nyújtó rendszerüzemeltető ebbe beleszólhatna. Az, az ez nem ugyanaz, mint amikor például ö, ö, autóknak a cseréjéről van szó, épp ezért a százas cikknek nincsen értelme. Épp ezért fontosabb jobban támaszkodni a nyitott internet rendeletre és a fogyasztó jogok számára. Épp ezért megalapozott költséghatékonyság elemzésre van szükség. Most pedig André Málig a cseh szabályozó hatóság részéről. Nagyon szépen köszönöm. A fogyasztóvédelmet életen ez a szabályozó keretnek az egyik pillérje, és ez, hogy hatékonyan tudjuk a fogyasztó jogokat védeni, ahhoz egészséges versenyre van szükség és remélem, hogy erre majd tudok egy példát kapni. Először is azt szeretném javasolni, hogy a fogyasztóvédelmi eh, szabályok harmonizálása nem feltétlenül az elényükre szolgál. A jobb eh, verseny, eh, mint például mobil adatok a különböző országokban, azt jelenti, hogy nem tudják, nem tudnak visszaélni a fogyasztókkal de vannak olyan országok, amelyek az utóbbi években növeszt, növelték a fogyasztói védelmet. Számukra a teljes harmonizáció a fogyasztóvédelemnek az alacsonyabb szintre helyezését jelenteni. Például a felmondásra az a szerződések felmondása a szerződéseknek 20%-ára vonatkozna csak. Az elektronikus kommunikációs kódex az egy irányelv, nem pedig egy rendelet, tehát a harmonizációt a rendelettel keresztül kellene megvalósítani. Aztán vannak egészen veszélyes trendek a, a fogyasztóvédelemben. Ugyanis, hogyha a végfelhasználó nem tudja felmondani a, e, a, a szerződést, akkor e, e, ez problémát jelent. Tehát a kérdés az, hogy mi a haszon ebben. Az tapasztalatomból beszélek, ha az, az lehet, hogy a szolgáltatás számára előnyt jelent, a fogyasztó számára viszont nem a szolgáltatónak jogat adni, hogy ő döntsön arról, hogy mi a haszon és mi nem, e, az nagyon veszélyes. E, a köztársaságban van egy törvény sajnos, amely azt jelenti, hogy ha csak lényegi szerződési változások vannak, akkor kell értesíteni a fogyasztót és mióta ezt behozták, 2014-ben azóta ezzel visszaéltek. És ennek a verseny számára hátrányokkal járt, például 3,4 millió számról csak fél millióra csökkent, és 2016-ban még alacsonyabb számra csökkent a a különböző szerződések száma, ez egy ellentmond az egyetemes szolgáltatási irányelvnek. Tehát talán a bizottságnak többet kellene tennie, hogy az irányelvet végrehajtassa. Vannak kisebb kérdések is a fogyasztóvédelmi részben, bizonyos esetekben csak a fogyasztókat fedik le, a másik részében másokat, például az önfoglalkoztatókat, és ezzel átadom a szót a kollégámnak. A bizottság. Hát azért a bizottság, és sosem az utolsó szó, de minden esetre köszönöm, hogy alkalmat biztosítottak számomra. Ezt most csak azért mutatom, hogy vizuálisan illusztráljam egy aspektutás eh, annak, amit eh, szeretnénk a javaslatunkban eh, előterjeszteni. Három célkitűzésünk van. Az egyik, hogy megpróbáljunk biztosítani a belső piacot a végfelhasználók esetében. Ez egy olyan vége a piacnak, amely szépen, kontinentális szinten is lehet növekedni. Épp ezért megpróbáltunk rugalmas, teljes harmonizációt bevezetni. Ugyanis ez benne van a keret irányelvben is, de ez azért végrehajtási lehetőséget még biztosít a tagállamok számára tehát az összeurópai, a paneurópai szolgáltatók számára ez segítséget jelentene. A második célkitézés az volt, hogy adaptáljuk és modernizáljuk a meglévő szabályokat. Vannak olyan szabályok, amelyek a átfednek a horizontális fogyasztóvédelmi szabályokkal. Ezen kívül vannak olyan területek, ahol az érdemi adaptációra szükség van az ágazat specifikus szabályok esetében például a vitarendezés területén, azért, hogy tükrözzük azt, hogy a csomagoknak mennyire fontos a szerepe. Mert hogyha nem világosak a szabályok, akkor eh, jogilag is tisztázatlan helyzetek merülnek fel, ahol a távközlési eh, kérdések eléggé frusztrálóvá válhatnak. Az internet hozzáférés növekedésével eh, a számhordozhatóság nagyon fontos marad. Eh, ennek további költségei eh, kérdése is felmerül, és a végfelhasználó hozzáférése továbbra is fontos marad amikor nincs, nem, nincsenek megelégedve egy szolgáltatóval, akkor hogyan tudnak váltani. Tehát mindezek olyan kérdések, amelyek a, a szabályoknak az aktualizását igénylik. Megpróbáltuk modernizálni a szabályok hatályot, hatáját, és ezt láthatják itt ezen az olvashatatlan dián. Tehát itt arra gondoltunk, hogy meghatározzuk a kommunikációs szolgáltatások kategóriáját azon kommunikációs eszközöknek a fényében, amelyeket most egyre inkább használnak. Például a jel szolgáltatásokat illetően. És akkor adaptáljuk a hatályt funkcionális kritériumok alapján. Tudatában vagyunk annak, hogy míg az internet hozzáférésének a fontosságát el kell ismerni. Ugyanakkor két vita is van a, a tanácsban és a civil társadalomban. Az egyik a a transmissziós szolgáltatásoknak a kérdése, megpróbálok visszafelé menni, de már lehet látni, hogy a jobb szélen különbséget teszünk az alkalmazható, alkalmazandó törvények között. A másik terület pedig, amelyet Kevin Martin is említett, ezek a számfüggetlen szolgáltatások. Tudatában vagyunk annak, hogy vita folyik arról, hogy a különböző szolgáltatásoknak a funkcionális ekvivalenciája milyen, de szerintünk egy bizonyos fajta megkülönböztetése szükség van azért, hogy a rendeletek ne nyúljanak túlságosan messzire a hagyományos távközlési szolgáltatásokról. Szívesen beszélek még erről, hogy mit jelentenek ezek a sorok, de szerintem inkább az a fontos, hogy ne felejtsük el, hogy az alternatív vája ennek a megkülönböztetésnek az, hogy a bizonyos vérfelhasználó védelmek azok alkalmazhatók el, vagy nem. Ha szabad, még két másik há, vagy három témára szeretnék reflektálni. Először is hallottunk a a hívónak a hely meghatározását, hogyha sürgősségi esetekről van szó, szóval ez nagyon-nagyon fontos, tehát hogy a 112-es szám hogyan működik erős jelzést küldtünk a preambuló bekezdésekben az e AML rendszer fontosságát illetően. Ezen kívül eszközöket is létrehoztunk a műszaki normákat, szabványokat illetően, amikor erre készen áll a piac. Jelenleg ez még nem feltétlenül a helyzet. Aztán ha jól értem, a cseh kollégának a megjegyzését, a végfelhasználók szerepét, illetve egy szerződésváltáskor. Nyilván nem a szolgáltatónak kell ezt megítélni, hanem az illetékes hatóságoknak, hogy a váltás egyértelműen hasznos a végfelhasználónak, nem, ezzel nem akarok ítéletet hozni a cseh törvényel kapcsolatban. Végül pedig a, a távolsági hívásokat illetően foglalkoztunk ezzel, mérlegeltük ezt a kérdést a, a TSM javaslatban. Mi azért tettük ezt a javaslatot, mert három évvel később az intelligens, az okostelefonoknak a lehetősége különböző kommunikációs módokat vet föl, amelyre a hagyományos szolgáltatások, szolgáltatók reagáltak az árcsomagjaikkal ez a jogalkotási folyamatban kezd eltűnni, és épp ezért más kérdésekre koncentráltunk. Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni a kollégákat, hogy a többi OTT szám vagy nem számolap OTT-vel kapcsolatban említsünk-e példákat. Azt hiszem, hogy itt van a Microsoft, amely tudná ezt részletezni. Egy percet kérnék. Egy általános kérdésem volna. Ha jól értettem, a kódexben a definíciók... Feltetek most egy kérdést? Yes, but do we... Igen, de meg szeretnénk-e, meg szeretnénk hallgatni az esetleges vendégeket, tehát a Microsoft-tól érkezett hölgyet kérném, hogy egy olyan OTT, mint a Skype esetében Skype kérdésében beszéljen. Köszönöm szépen. Nagyon értékelem, hogy lehetőségünk nyílik most arra, hogy beszéljünk ezekről a kérdésekről. Talán Van Nistelrooy képviselő kérdésére utalnék a definíció, valamint a rendelkezések között összefüggés áll fenn. A Microsoft Skype szolgáltatása pedig a különböző pillérek hatájába tartozik, Az a kapcsolatban, hogy a bizottság hogyan definiálja ezeket. Tehát vannak egyértelműen számalapú szolgáltatások, vannak szolgáltatások, amelyek egy irányú szám alapú szolgáltatások, és vannak független szolgáltatások, a Skype, amely egy olyan szolgáltatás, ezt nyilván itt a teremben a legtöbben ismerik, ez szám független, de vannak olyan vonásai, vannak olyan elemei, amelyek lehetővé teszik a számhoz való kötöttséget, illetve az interneten keresztül való telefonálást. Az Orange-al eh, együttérzek az a kapcsolatban, hogy általánosan kellene szabályozni a szolgáltatásokat, és a Facebookkal is egyetértek abban a tekintetben, hogy a számfüggetlen és a számfüggő szolgáltatások között eh, különbség van, de a, vannak olyan számok, amelyek gyakorlatilag mind a kettőre vonatkoznak. Ha megnézzük a fogyasztó védelmet, amely szükséges Ebből a szempontból jónak tartjuk, hogy a bizottság rendelkezésenként ellenőrizni kívánja, hogy a javasolt kötelezettségek szükségesek-e. Ha néhány példát megemlíthetnék, a számhordozhatósággal kapcsolatban mi jónak tartjuk a Skype-ra vonatkozó kötelezettséget, és ugyanígy azt állítanánk, hogy amikor a rendelkezések a olyan szolgáltatáshoz tartoznak, amely egy adott számhoz kötődik, a rendelkezésnek érvényesülnie kellene. Tehát például az administratív jelentés tétel a PSDN kérdésében, de vannak más aspektusok is, amelyek nem annyira észszerűek, például a szolgáltatások minősége, amikor pusztán az internet hozzáférés alapján tudjuk nyújtani ezt a szolgáltatást. A szerződések futamideje vagy a feltételek nem feltétlenül nevezhetők egy OTT szolgáltatásnál kötelezettségnek, amikor valaki egy másik szolgáltatáshoz vált, hanem elégedett Ugyanez vonatkozik az információs kötelezettségekre a szolgáltatásoknál. Erre horizontális fogyasztóvédelmi rendelkezések vonatkoznak, tehát nem szükségesek az ilyen szolgáltatásoknál. Aminek örvendenénk azonban az az, hogy az IMCO szakbizottság tagjai megvizsgálják a különböző rendelkezéseket, és egyeztessenek arról, hogy ezen rendelkezések a konkrét szolgáltatásoknál észszerűek-e és nagyon szívesen hozzájárulunk ehhez a vitához, és nagyon szívesen bekapcsolódunk ebbe. Köszönöm szépen. Most a képviselőket kérdezném, hogy vannak-e észrevételeik. Júlia, Dita, Júlia, majd Dita. Köszönöm szépen. Két kérdésem volna. Az egyik az észt segélyhívó hálózathoz. Nagyon örülök annak, hogy ez a megoldás, amelyet önök biztosítanak, egy ingyenes szoftveren keresztül működik, egy új szolgáltató, amely szeretne részt venni e szolgáltatás nyújtásában, vannak ehhez kapcsolódó költségek? És a második kérdésem feltételezem, hogy több vendég is meg tudja válaszolni ezt a kérdést. Ha jól értettem a bizottságot, a, a lényeg a szám független szolgáltatások ide tartoznak, ugye a szerződésekkel kapcsolatos bizalmaság. Általában egyetértünk azzal, hogy ilyenfajta kötelezettségekre szükség van, csak azt nem tudom, hogy párhuzamosan dolgozunk a digitális tartalommal kapcsolatos szerződéseken, a DigiJust Just tól az elektronikus szolgáltatások nem tartoznak a digitális tartalomra vonatkozó szabályzat hatájába, de ha jól értem, a régi definíció a szám független szolgáltatásokat nem emeli a hatályba. A jelenlegi parlamenti szövegben pedig itt 12 hónapos a határidő. Tehát, hogyha számfüggetlen szolgáltatások bekerülnek a hírközlési kódexbe, de egy 24 hónapos időtartam után lehet csak felmondani a szerződést, akkor ez gyakorlatilag a fogyasztóvédelem szintjét csökkenteni. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amely felmerül a harmonizáció szempontjából is. Egyetértek azzal, hogy nem lenne szabad a fogyasztóvédelem szintjét csökkentenünk, tehát nagyon hasznos lenne hogyha vannak példáik, mint például a cseh példa konkrét fogyasztóvédelmi rendelkezésekről vagy végfelhasználói jogokról, ha tudnánk, hogy a harmonizáció következtében csökken a fogyasztóvédelem szintje, nagyon hasznos lenne ezt megismernünk, nehogy véletlenül valami elkerülje a figyelmünket. Dita. Köszönöm, elnök asszony, két kérdésem volna. Az egyik azzal kapcsolatos, hogy ugye látnunk kell, hogy az IMKO és az ITRE hatásköre eltérő. Amikor a végfelhasználókról beszélünk, ami a mi részünkben, a mi hatáinkban nem tartozik, az a 40-es cikk a biztonsággal kapcsolatban. A Facebook képviselőihez intézem a kérdésem, kérdést, nyilván nyomon követi az ITRE-ben a vitát, ha a jelentés változatlan marad, amennyiben nem módosítják, ez azt fogja jelenteni, hogy az önök szolgáltatásától nem csak a biztonságos kommunikációt várjuk el, hanem adott esetben azt is, hogy egy a, hírköz, a titkosszolgálatok, a tagállami titkosszolgálatok számára kellene egy biztonsági kiskaput nyújtania. Hogyan befolyásolná ez az önök szolgáltatását, amennyiben ezt így elfogadják a szakbizottságban? A második kérdésem pedig az észt kollégához szól. Szeretném megköszönni neki a rendkívül érdekes prezentációját. Sajnos nem minden országban létezik ilyen rendszer, mint Észtországban. Ami azonban a 112-es hívószámot illeti, ha megnézzük, hogy mi történik például itt, Belgiumban, szöveges üzenetek, SMS-ek küldéséhez előzetes regisztráció szükséges, hogyha a 112-es számon keresztül akarunk üzenetet küldeni. Tehát a javaslat alapján a tagállamoktól függően ez egy kötelezettség lenne. Ezt a szolgáltatást meg kellene nyitni mindenki számára. Ön szerint ez egy jó megközelítés lenne? Köszönöm. Marlene Vici. Köszönöm, elnök asszony. Nekem is volna két kérdésem az EML szolgáltatással kapcsolatos kifejtést Támmonszony részéről nagyon köszönöm. Csak azt nem tudom, hogy ha minden tagállamban alkalmaznánk ezt, van ennek egy technikai akadálya vagy vannak multidistribúciós központok, tehát ennek van-e valamilyen technikai akadálya, és ha van erre, van-e megoldás? Ez Tammasszonyhoz a kérdésem, ami pedig a bizottságot illeti. Lehet választani a harmonizáció, a fogyasztóvédelmi rendelkezések harmonizációja esetében, de tudjuk, hogy a távközlési piacok a tagállami hatóságok és a tagállami sajátosságok fényében eltérőek, és figyelembe kell venniük a nemzeti piacok sajátosságait. Tehát az én kérdésem arra vonatkozik, hogy elemezték-e a hatályos rendelkezéseket, a fogyasztóvédelmi rendelkezéseket, amelyek hatályosak a tagállamokban, és a fogyasztói jogokat aláássák-e? Van-e erre vonatkozó tanulmány? Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy számomra a legfontosabb kérdés az az, hogy hogyan kommunikáljuk mindezt azon személyek felé, akiket képviseljük, főleg a végfelhasználói jogokat illetően. Azt hiszem, hogy ez egy olyan kezdeményezés, amelynek kapcsán egyértelműen tudnunk kell a szerződés megkötése előtt, hogy mi szerepel a szerződésben, össze kell tudnunk hasonlítani a szerződéseket, fontos, hogy tudnunk kell felmondani a szerződéseket, és hogyha szolgáltatót szeretnénk váltani, akkor ezt meg tudjuk tenni. Átláthatóságra van szükség, hogyha kiegészítő elemek kerülnek idő közben a szerződésbe, tehát a fogyasztó felé való kommunikáció alapvető fontosságú. És kitérnék még arra pontra is, amely kapcsán egyik hozzászóló azt említette, hogy nem kell maximális harmonizáció, mert ez a piac annyira dinamikus, hogy a tagállamok gyakran plusz kezdeményezések által szeretnék segíteni a fogyasztókat. Egy ilyen dinamikus piacon vajon ez megfelelő megközelítés-e? Azt hiszem, hogy ez a lényegi kérdés, és az EML szolgáltatásokkal kapcsolatban az Androidon működik, de az iPhone-on működik-e is, hanem miért? és amikor az egész e kezdeményezés született, az adatvédelme kapcsolatban aggályok merültek fel. Honnan tudhatom, hogy csak vészhelyzet esetén követnek, és nem követnek nap, a nap 24 órájában? Ann Igen, igen, ezen információk után két kérdésem volna Az egyik a BEUK képviselője felé említette a határokon átnyúló kommunikáció költségeit. Tudná -e számokat adni ezzel kapcsolatban, hogy mennyire komoly ez a probléma? Aztán hallottam arról is, hogy ezeket a költségeket valahogy csökkenteni kéne, vagy talán csökkennek is ezzel kapcsolatban, tudna pontosabb adatokkal szolgálni? A második Hasonlít az észt, hasonl, ugyanez a kérésem az észt előadás felé megkaphatnánk-e papíron, mert nagyon érdekes volt. Utána definíciók. Beszéltünk az elektronikus fogyasztói szolgáltatásokról. Szükséges-e ezeket a gépek közötti kommunikációkat, ahol nincs végfelhasználó ember, bevenni a hatály alá? Nekem egy picit úgy tűnik, hogy ez egy nagyon komoly teher lenne, és nem feltétlenül szükséges itt bevonni a rendelet tervezetbe. Az Orange előadó és az utolsó hozzászóló is azt támogatná, hogy ezek maradjanak ki a hatája alól. Kérem, hogy a többiek is esetleg szóljanak hozzá, hogy az ő véleményük mi. Martinnal kezdem, aztán haladunk önökön, de ötig be kell, hogy fejezzük. Igen, igen, rövid leszek, rövid volt a kérdés, ami hozzám érkezett. Nem akarom elönteni számokkal a szakbizottságot, de 60 eurócent egy kiskereskedelmi nemzetközi hívás, globális kommunikáció esetében 1,40 euróról van szó, ami 5000 százalékos profitot jelent. A határokon átnyúlók hívás esetében, a globális esetében pedig ezerszeres vagy csak százszoros a, a profit, de az a lényeg, hogy egy országon belüli híváshoz képest 2016. júliusi adatok szerint elképesztő több száz, több ezerszeres profitokat termelnek a telekom cégek ebből. Néhány kérdésre térnek ki a Facebook képviselője. Az OTT-kkel kapcsolatban azt hallották, hogy általánosságban mi támogatjuk, és önök is támogatták azt, hogy a számalapú és nem számalapú szolgáltatások különböznek, de a számalapú is lehet egyoldalú vagy kétoldalú. És vannak olyan rendelkezések, amelyeket értemes alkalmazni, például számhordozhatóság, stb a számolapú szolgáltatások esetében a szerződéses rendelkezésekben kell, hogy szerepeljenek olyan információk, amik a nem számolapú szolgáltatások esetében értelmüket vesztik. A kérdés a biztonsággal kapcsolatban, nagyon rövid leszek. A Facebook hisz abban, hogy mi nagyon fontos szerepet tudunk játszani abban, hogy a fogyasztók adatait és információit védjük. Folyam, fontos szerepet játszunk a társadalomban, a tekintetben is, hogy védjük a fogyasztókat, és védjük az ő adataikat is. A Facebookon nincs helye a terrorizmusnak, és nagyon fontos a jog érvényesítése, a bűnöldözés is. A határokon átnyúló titkosítás, a kódolás azonban már kezd problematikussá válni, és itt érdemes lenne még részletesebben elgondolkozni. Köszönöm szépen, mondja az Orange képviselője, két dologhoz jár, szólnék hozzá. Az egyik, az elektronikus kommunikációs szolgáltatások harmadik kategóriája, az a véleményünk, hogy ez a, az adatátviteli szolgáltatások részét képezi az információs társadalmi szolgáltatásokat, és nagyon fontos lenne, hogy ezt a kommunikációs szolgáltatások alól kivegyük. Ezért ne kerüljenek be e lehetséges jogszabály hatája alá. Ezen kívül funkcionális megközelítést szeretnénk alkalmazni, az információs társadalmi szolgáltatásokat ugyanúgy kell szabályozni, függetlenül attól, hogy hogyan nyújtják őket. Ez az első dolog. A másik, a teljes harmonizáció kérdése, ennek a rugalmas megvalósítását támogatjuk, de nem teljes mértékben értem azt a példát, amit egy másik panelista mondott, mert én úgy értem igazából, hogy az ön által említett esetben egy teljesen harmonizált világban a végfelhasználó, például a cseh köztársaságban jobb, erősebb védelmet élvezne, mint a jelenlegi nemzeti szabályok értelmében. Tehát igazából nem értem, hogy a teljes harmonizáció miért venne el a védelem szintjéből. Szerintem csak növekedne a védelem. Tám asszony kíván a kérdésekre reagálni? Köszönöm szépen. Először is az AML igen, csak Android telefonokon működik, de nem örülünk ennek, hogy csak az android működik, az iPhone-okkal nem, de nagyon remélem, hogy egy nap lehetés, lehet szükségesé válik, hogy az iPhone-ok -ok pontosabb beazon, helyszíni beazonosítását is elvégezzük. A pontosabb helymeghatározás csak akkor aktiválódik, amikor valaki a vészhívó számot hívja. Amikor visszahívjuk az illetőt, akkor nem kapjuk meg a pontos szám, eh, helyszín, helymeghatározást, Lehetséges, hogy ez más vészhívók esetében is így van. Volt egy másik kérdés, ami arra vonatkozott, hogy más operációs rendszerek szolgáltatóinak be kéne ruházni, hogy fejle, kifejleszék ugyanezt. Hát nem én vagyok a megfelelő személy, hogy erről beszéljek. A Google ezt megcsinált az Android esetében, ez egy olyan beruházás volt, amihez mi semmilyen szinten nem járultunk hozzá. Az SMS és a 112, az 112-es szolgáltatás. Nálunk Észtországban is előzetes regisztrációra van szükség, hogy a hozzánk beküldött SMS-ekben is lehessen segítséget kérni, de egyébként minden eh, hozzánk beérkező SMS-t nyomon követünk, általában a látásukban vagy hallásukban korlátozott fogyatékossággal élő személyek esetében használjuk ezt a módszert. Hogyha az emberek tudnak beszélni, akkor mindig praktikusabb, hogyha telefonhívás történik, mint az SMS, mert sokkal gyorsabb az információ csere A végrehajtás tekintetében pedig amikor több segélyhívó központ van, ami AML-t használ, akkor szerintem már nem lesz, nem lesz ezáltal nehezebb a helyzet, mert ahogy elhangzott, hogyha megvan az akarat, akkor utána meg lehet oldani a problémákat. Szerintem nem lesz ebből probléma. Észtországban is a 112-es számra négy különböző helyszínen válaszolunk, de mégis képesek vagyunk arra, hogy az összes központunkban működjön ez az AML rendszer. Elnek, akkor eh, most lassan lezárjuk, de megkérdezem még a panelistákat, hogy bármihez szeretnének-e hozzászólni. Különben kiszaladunk az időből, ha nem, akkor köszönetet mondok mindannyiuknak a kommentárokért, megjegyzésekért. És köszönöm szépen Ditának is, hogy mindent megszervezett Köszönöm mindannyiuknak a részvételt. Egy fél perces szünetet tartunk, amíg újra rendezzük magunkat, amíg lehetővé tesszük, hogy aki nem akar maradni, elhagyja a termet. Köszönöm szépen még egyszer! Hölgyeim és uraim, a következő napi rendi pont a Márene Mici saját kezdeményezési jelentése az Európai Szabványok Rendelet végrehajtására, és azonnal átadom neki a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Még mindig egy kicsit túl sok a hangzavar mivel én vagyok az elnök, új szabályt vezetek be. Azok, akik, amíg után én elkezdtem, még mindig e, beszélnek, azok nem kapnak hozzászólási időt, a lista végére kerülnek, és az asszisztenseikre is ez vonatkozik. Köszönöm szépen. Nagyon gonosz vagyok. Nos, akkor parancsolj. Nagyon szépen köszönöm, most már sokkal jobb. A a, tehát a 157 módosítót nyújtottak be, tehát mutatja ez, hogy ezek fontosak. Nyilvánvalóan eltérőek ezek a vélemények, de biztos vagyok benne, hogy a, a hatája az, hogy a szabványosítási rendszeren javítsunk, és az európai normákon is, szabványokon javítsunk remélem, hogy ezt sikeresen elértük a kompromisszumos módosítókkal. Egy folytatólagos vitához szeretnénk hozzászólni, amely a parlamentnek a prioritásaival foglalkozik, amely a bizottságnak a szabványosítási csomaga és az ICT eh, kommunikációval kapcsolatos. Nem szabad elfogadni elfelejteni, hogy az ITRÉ-vel is megosztjuk a felelősségünket. Én megpróbálom a módosítókat a, a jelentés fő célkitűzéseire korlátozni. Vannak olyan módosítók, amelyeket nem tudok támogatni, mert a túlmutatnak a jelentés hatáján vagy kompetenciáján vagy az elnöknek a kompetenciáján. Aztán vannak módosítók, amelyek a szabványoknak a végrehajthatatságáról beszélnek. De ne felejtsük el, hogy a szabványok azok önkéntesek, tehát akkor itt egy e, ellentmondanak egymásnak a e, e, kifejezések. Nagyon sok olyan módosító van, amely pozitívan járult hozzá a koherens és egységes EU szabványosítási politikákhoz. Aztán vannak olyan általán támogatóan módosítók, amelyek az önkéntes jellemzőkkel foglalkozik. Vannak ilyen eszközök, amelyeket átláthatóan kell használni az ipar és a társadalom és a környezetnek a támogatására. Van egy másik téma, amely az árnyék jelentéstevők munkája, az az európai szabványosítási rendszer az egész világon. Mi szeretnénk az európai szabványokat és szabványosítást világszinten is elősegíteni, de biztosítani kell azt, hogy az európai érdekeket figyelembe vesszük és megtartjuk különösen amikor az európai állampolgárok jogszabályok és harmonizált szabványokkal kapcsolatosak mivel globális világban élünk, a globális szabványok is nagyon fontosak, ugyanakkor el kell ismernünk, hogy vannak regiális jelentőségek, és az európai tagállamoknak is vannak jellemzőik. Vannak olyan módosítók, amelyek azok, amelyek a hármas függelékben, mellékletben a részvényeseknek a szerepével foglalkoznak. A KKV-kkel, a fogyasztói szervezetekkel, a környezetvédelmi szervezetekkel és a szakszervezetekkel. Épp ezért az árnyék jelentéstövöket szeretném arra ösztönözni, hogy ne ne, ne, mivel ezek nagyon fontosak a társadalom számára, ezért úgy foglalkoznak velük. A legsikeresebb normák azok, amelyeket a, az ipar és az összes érdekelt fél támogat. Különösen azok, amelyek a biztonsággal kapcsolatosak például. A gyakorlatok és az intézkedések, amelyeket a függelékben is említettem, amely az érdekelt feleknek adnak jogokat, azokat, azok már léteznek, és épp ezért ezeket nem kell aláásni. Végül, de nem utolsó sorban, voltak olyan módosítók, amelyek az IKT szabványokkal, standardekkal foglalkoztak, és biztos vagyok benne, hogy minden árnyék jelentéstevőnek támogatni kell a versenyt, a kutatást, tehát ezeket támogatom. Ugyanakkor, amit mondunk, annak korrektnek kell lenni, vagy legalábbis biztosítékokkal alátámasztani. Épp ezért vannak olyan módosítók, amelyeket nem tudok elfogadni, mert amikor azt mondjuk, hogy a friend rendszer az inkompetelődés, az nem igaz. Ugyanis ez egy ez a tisztességes, észszerű, megkülönböztetésmentes rendszer az fontos, és vannak példái az ilyenfajta normáknak. Azt is támogatom, hogy a különböző üzleti modellek és engedélyezési megoldások léteznek, de nem szeretnék az egyikre, egyiknek nagyobb hangsúlyt adni, mint a másiknak, különösen amikor még nem támasztják ezeket a e, kutatások, hogy melyek a legjobb módszerek. Tehát épp ezért nem tudunk egy modellt javasolni egy teljesen önkéntes rendszerben. Egyetértek azzal is, hogy az, e, ennek a e, rendszernek igazságosnak kell lenni, és tükrözni a különböző érdekelt feleknek és cégeknek az érdekeit. Tehát e, nagyon várom, hogy az árnyék jelentéstevőkkel együttműködjek ebben a jelentésben, és szeretném megköszönni a az árnyék jelentéstevőknek, ugyanis a hozzájárulások nagyon pozitívak voltak, még akkor is, hogyha nem mindegyikkel eh, értek egyet, de segítenek a jelentésben. Csütörtök reggel lesz egy találkozó, egy ülés. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni képviselő asszonynak ezt a nagyon átfogó értékelését, amit a módosítókról adott Eh, fontos, eh, én is hangsúlyoznám, hogy eh, ugyanazon az állásponton vagyunk, ami a szabványosítás alapkoncepcióját illeti, és azért is nagyon fontos ez a jelentés, hogy legyen egy közös elképzelésünk, amit majd megoszthatunk a bizottsággal, hogy hogyan képzeljük el a szabványosítás jövőjét és hát a megfelelő eh, szakmai szervezeteket szakembereket is tájékoztatni tudjuk. ami a módosítókat illeti eh, meggyőződésem hogy az európai szabványosítási rendszer kulcsfontosságú eh, annak érdekében hogy a belső piaci potenciált ki tudjuk használni és egyáltalán az európai gazdaság versenyképesség növelését mint célt azt el tudjuk érni. ezért a módostóimban fókuszálok a jövőre az európai szabványostás jövőjével kapcsolatban. én azt a következtetést vontam le a vita során hogy egy későbbi felülvizsgálatnak mindenféleképpen a jelenlegi rendszernek az erősségein kell alapulni Eh, ez lehet egy olyan stabil alap amire épteni lehet vagyis nem hajthatunk végre olyan radikális változtatásokat amelyek a jelenlegi rendszer fő érdemeit és egyáltalán az eredményeit eh, gyengtik. Eh, fontos az hogy hatékony legyen ez a rendszer ezért mindazokat akik szereplői ennek a szabványostási rendszernek maguk a szabványostási szervezetek sokkal inkább együttműködők legyenek bár önkéntes mint ahogy a jelentéstevő is mondta maga a szabványostás de azért azt látjuk hogy vannak kevésbé aktv szervezetek és vannak olyanok akik nagyon aktvak azt is mondhatnám hogy erős nemzeti szervezetekként vannak jelen és jó lenne hogyha ezt a hatékonyságot és a a kommunikációt javítani tudnánk és ez a stabilitás lenne a jövőnek az alapja vagyis az érdekelt feleket ebbe a szabványostási folyamatba minél jobban be kell vonni minél szélesebb körű lesz az érintettek bevonása annál inkább használható lesz a szabvány még akkor is igaz hogyha ez önkéntes alapon megy mert nyilvánvalóan afelé fogunk gy menni hogy a haszonélvezők minél szélesebb körből tudjanak kikerülni. a szolgáltatások témakörét szeretném még egy kicsit érinteni itt a szabványostás tekintetében a szolgáltatások egyre növekvő liberalizációjával egyre nagyobb szükség lesz a szolgáltatások területén is a e, szabványostásra különösen igaz ez a határon átnyúló szolgáltatások esetén márpedig erről beszélünk. vagyis e, hogyha itt sikerül a szabványostást e, jól kialaktanunk akkor ezáltal a sokszor emlegetett akadályok a szolgáltatás határon átnyúló jellege területén is egyre kisebbek lesznek vagyis egyre hatékonyabbak leszünk miközben az átláthatóság nő és a minőség is növekedni fog. nyilvánvaló hogy az innováció és a új technológiák mint erről korábban is szó volt jelentik a gazdasági növekedés motorját a jelen időszakban és a jövőben is E, vagyis nagyon fontos az együttműködésnek a, a kialakítása, egy intenzív részvétel, aminélkül nem tudunk e, szabványosításról beszélni, különösen igaz ez az IKT technológiák e, területén. Én is szeretnék egy dologra kitérni, amit a jelentéstevő is érintett, ez a frondel, vagyis a tisztességes észszerű és megkülönböztetésmentes eh, licencelés ami szerintem nagyon jó hogy ennek a jelentésnek a része sőt eh, az én fogalmaim szerint része is kell hogy legyen mert hogy meg kell oldanunk nagyon sürgősen azt a kérdést hogy a szabadalmaknak bátortani kell az innovációt és nem eh, akadályozni azt vagyis a szabadalom tulajdonosok, a felhasználók és a piac igényei között meg kell találni az egyensúlyi pontot láttam hogy a, a kompromisszumok elkészültek nyilvánvalóan akkor erről majd a csütörtöki eh, shadow meetingen eh, tudunk beszélni úgy láttam első körben hogy ezt az irányt eh, erősítik tovább de nyilván erre lesz idő hogy még részletesen E, tárgyaljunk róla. Köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm a jelentéstevőnek a nagyszerű munkáját. Um, I'd like to say thank you. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, az ICR jelentéstevője, árnyék jelentéstevője vagyok. Nagyon fontos, hogy a szabványok e, ne legyenek e, túl politizálva, Éppen ezért bizonyos módosítókban megpróbáltam kifejteni a bizottság szerepét, mert a bizottság meghatározhatja a feltételeket a szabványosítással kapcsolatban, de nem a tartalmat. Az ágazat szerepe szintén nagyon fontos, hiszen a szabványok többsége nem a jogszabályokra válaszként születnek, hanem a piac a piacon jelennek meg ebből a szempontból, tehát az ágazat szerepe rendkívül fontos. Úgy gondolom, hogy biztosítanunk kell azt is, hogy a jelenlegi modellek, amelyek az érdekelt feleket bevonják, ezek működnek, és ez valóban így van, hiszen nagyon sok az egyeztetés az ágazattal a működésről, tehát az új modellek létrehozása helyett el kellene ismernünk a létező modelleket, és a közös kezdeményezéseket kellene támogatnunk. Ami a nemzeti alapú szabványosítást illeti, hogyan tudjuk az érdekelt feleket bevonni a nemzeti folyamatokba. Ez nagyon fontos, és ezt a 139-es módosító ismeri el. Ami a Frand elvet illeti, ez egy komplex kérdés, és örülök annak, hogy a módosítójában most elismeri, hogy lehetnek jogdíjmentes modellek, ezek működhetnek az egyéb modellek mellett, tehát köszönöm a kompromisszumnak ezt a e, formáját, ami a globális szabványosítás és a harmadik országok beli rendszerekkel való együttműködést illeti. E, nagyon tetszett az a munka, amelyet az Európai Unió, az Európai Bizottság végez, hogy máshol is terjessze az európai szabványokat, és együttműködésre törekszik a világ egyéb részeivel, hogy e, megpróbálja globális szintre emelni ezen európai szabványokat. Azt hiszem, hogy a 143-as és 144-es módosítom szintén bekerülhetne a kompromisszumba. Az én módosítom szorosabb együttműködést szorgalmaz a, szó, a szomszédos harmadik országokkal, amennyiben ezen országok erre hajlandóak, tehát nem kötelezzük őket, vagy kényszerítjük őket, csak megpróbáljuk előmozdítani a szorosabb együttműködést. Az európai szabványokat tehát a globális szintéren megpróbáljuk előmozdítani. Néhány észrevételt tennék még az eddigi kompromisszumokról. A hetes kompromisszum azt hiszem nagyon jó, de talán pontosítani kellene, hogy a szabványok nem mindig azt a célt szolgálják, hogy az európai jogszabályokkal való megfelelést megkönnyítsék. Itt főleg önkéntes alapú szabályokról van szó. Ezek persze könnyíthetik a jogszabályokkal való megfelelést, amennyiben ez megfelelő. A tízes kompromisszum pedig, úgy gondolom, hogy a tízes kompromisszum az érintett felek kötelező képviseletét kéri, és itt megint csak megfelelő képviseletre volna szükség, tehát az appropriate szó örülnék, ha bekerülne a szövegbe. A 11-es kompromisszummal nem értek egyet, úgyhogy ezt eh, át kell fogalmaznunk. A 18-as és 19-es eh, kompromisszum pedig a friendről és a különböző üzleti modellekről azt hiszem, hogy jó irányba halad egy ilyen bonyolult kérdéskörben. Tehát sajnálom, hogy eh, nem lehetek ott az ülésen. Talán majd jobb lenne, hogyha egy kicsit hamarabb kapnák meg az időpontokat. Köszönöm szépen. Júlia Réla következik. Köszönöm. Elnézést, Kalesz képviselő. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a kompromisszumokon végzett munkájáért frakcióm több módosított előterjesztett azzal kapcsolatban, hogy a szabványoknak a dolgok internet ágazatban el kell kerülniük a széttöredezettséget, ami pedig a bizottság kötelezettségét illeti a, szabványos, a szabványok esetében a, szabá, a szabadalmakkal kapcsolatos nyilatkozatok nem mindig egyértelműek, tehát ezen van mit javítani. És egy fontos pont a frakcióm számára a nyílt szabványokkal kapcsolatos. Ezekre többen utaltak, de az Európai Uniónak nincs erre vonatkozó definíciója. Egy szabvány lehet nyílt, ha a folyamatot tekintjük, de ahhoz, hogy valóban nyitott legyen, az eredmény szempontjából is nyitottnak kell lenni. Az Egyesült Királyság kidolgozott ezzel kapcsolatban egy definíciót, ami elég jó, és azt javaslom, hogy ennek mentén alakítsuk ki mi is a definíciót, remélhetőleg ezt sikerül elfogadni. Nem gondolom, hogy észszerű volna nyílt szabványokról beszélni olyan sok helyen, ha azt sem tudjuk, hogy pontosan miről van szó. És úgy gondolom, hogy a bizottságnak egy szabályosítási politikára volna szüksége, amely kiegyensúlyozott kell, hogy legyen, nem hiszem, hogy a frand elvekre kell pusztán épülni ennek az egyensúlynak, mert így a legjobb esetben a nyílt forrású engedélyeket kizárjuk, a legtöbb esetben ezeket kizárjuk, a parlament tanulmánya pedig a nyílt forrású szoftverekről kitér erre, és azt írja, hogy ez gyakran ellentmond annak a szabadságnak, hogy másolatokat lehessen készíteni. Tehát ez ellentmond a nyílt forrásnak, és csak a nagyon széles körű rendszerek lehetnek összeegyeztethetőek. Én nem azt javaslom, hogy az egyiket vagy a másikat válasszuk ki, de ha azt mondjuk, hogy egyensúlyt akarunk a friend elvek mentén, ez nem helytálló, hiszen a legtöbb nyílt forrású licenszrendszert kizárja. És végül, de nem utolsó sorban, ami a belső jóváhagyási eljárást illeti, amint egy szabványban megállapodtak nemzetközi szinten. Talán az előadó kifejthetné, hogy ez hogyan működne majd a gyakorlatban, mert úgy gondolom, hogyha azt mondjuk, hogy a jelentés más részeiben azt látjuk, hogy az európai szabványokat globális szinten is elő kell mozdítani, és ha nemzetközi szabványok ról van szó, ezeket európai szinten um, ismét átdolgozzuk. Ez olyan, mint egy, mint egy véget nem érő történet. Tehát talán ezt pontosítani kellene. Köszönöm szépen, és örülök az együttműködésnek. És most jön Júlia Rejt. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm a jelentéstevének és ezt a kiváló első verziót, amit a kompromisszumos módosítók kapcsán kialakított. Először egy általánosabb, aztán néhány a kompromisszumokra vonatkozó részletesebb megjegyzést tennék. Először is számunkra ebben a jelentésben nagyon fontos rámutatni arra, hogy a szabványoknak szociális célokat is el kell érnie, mint például a befogadás, az integráció. Persze különböző üzleti modellek vannak, a nyílt forrású az az egyik, de módosítóinkkal nem azt akarjuk elérni, hogy a nyitott legyen az egyetlen üzleti modell, hanem csak ismerjük el, hogy létezik ez is, és védjük. Illetve pontosítsuk azt, hogy a frand mit is jelent. A frand elvet illetően nagyon szívesen nyújtunk be még további ö, tanulmányokat, azon túlmenően, amit Kaja Kallasz is említett az Európai Parlament Kutatási szolgálatot tollából, de a standardosítási szervezetek, a szabványosítási szervezetek nagyon fontos, hogy megértsék és pontosan definiálják, hogy a frant mit is jelent, és hogy megfelelően tárgyaljanak ezen elv tiszteletben tartása mellett. Így tudjuk a meglévő üzleti modelleket megóvni, és például a jogdíjmentes licenszek, a nyílt kormányzás és a hosszú távú beruházások kérdésköre, ez mind összefügg. Szeretnénk pozitívan elismerni a nyílt normákat, ugyanakkor a nyílt szabályokat. szeretnénk elismerni azt, hogy a frandban használt kifejezések közé beletartoznak a jogdíjmentes modellek is. Ez számunkra nagyon fontos, nagyon sok kompromisszumos módosítót tudunk támogatni, úgyhogy csak azokat említeném meg, amelyekkel kapcsolatban még további munkára várunk. A 9-es nem annyira tetszik, a kereskedelmi megállapodásokra való utalásaival. A 18-asban nem vagyunk benne biztosak, hogy a frandra vonatkozó pontok megfelelően értelmezhetőek benne, de az ALDE is felhívta a figyelmet arra, amit én szeretnék mondani, bizonyára tudunk olyan megfogalmazást találni, ami mindannyiunk számára elfogadható. A 21-es kompromisszum, mi szeretnénk a második részt törölni, az erre vonatkozó javaslatunkat nem vették figyelembe. A 28-as kompromisszum az állami beavatkozásra vonatkozik a szabályosítás kapcsán. Itt a megfogalmazás számunkra nem elfogadható. A 31-es szerintünk pedig az jelentés eredeti tervezetéhez képest nem jelenti javulást. A legtöbb kompromisszumos módosítót egyébként el tudjuk fogadni, és biztos vagyok benne, hogy elég gyorsan megállapodásra jutunk majd a teljes szöveg tekintetében. Nagyon várom a következő árnyék előadói megbeszélést, és köszönöm a jelentéstevő munkáját. Köszönöm, elnök asszony, és elnézést kérek a jelentéstevőktől, tevőtől, hogy ilyen későn értem ide, nehéz egyszerre több helyen ott lenni. Nagy örömmel olvastam a jelentéstevő kompromisszumos módosító javaslatai teljes mértékben korrektnek tűnnek, és örülök annak, hogy beszélhetünk róluk. Volna néhány javaslatom, pozitív dolgok. Van egy pont, ami számomra nagyon fontos, az pedig a megfelelőség elve. A holland számvevőszéknek az elemzését el fogom küldeni minden árnyék előadónak, mert a felszólalásomnak ez az alapja. A szabályokat nem mindig lehet elismertetni a fogyasztókkal. Tesztelni kell először a szabványokat sok esetben. Az a fontos tehát, hogy biztosítsuk a teszteknek a minőségét. És hogyha az intézmények olyan teszteket hajtanak végre, amelyek nem eléggé átfogóak, nem eléggé hasznosak, az nem jó, de ugyanakkor az is fontos, hogy ne legyen túl nagy a költsége ezeknek a teszteknek, amit utána a vállalatok kell, hogy viseljenek. A címkézés kérdése. Nagyon fontos, hogy rámutasson a termékek értékére. Örülök annak, hogy az árnyék előadókkal találkozhatunk, és az bizottság megvizsgálhatsa a címkézés kérdését a tekintetben, mert nagyon fontos, hogy elég világos legyen a címkéken található információ. Valamint a minőségi tesztek kérdése is számomra nagyon fontos, mert ez alapozza meg a fogyasztók bizalmát, bár költséges lehet. Továbbra is nagyon pozitívan állok hozzá ehhez a szövegtervezethez, és biztos vagyok benne, hogy továbbra is kellemesen Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni az előadónak és Gál Perc asszonynak is a munkát. Van valami, ami nagyon fontos számomra, ez némileg hasonló irányba mutat, mint amit most Dejon kollega is említett. Az Európai Bíróság néhány hónappal ezelőtt döntött egy konkrét kérdésben, azzal kapcsolatban, hogy a technikai szabványok hogyan jönnek létre, és számomra fontos, hogy ebben a jelentésben egy adott ponton kifejezzük, hogy ami ezen szabványosítási szervekben folyik, olyas valami, amit a magánjog alapján az érdekképviseleti csoportok szerveznek. Itt nem jogalkotásról van szó. A jogalkotás az Európai Parlamentben, vagy adott esetben a tanácsban történik, nem pedig a szabványosítási szervekben. A demokrácia elve alapján, ez számomra egy nagyon fontos megkülönböztetés, nem azért, mert azt gondolom, hogy végül kudarcba fulladna, hanem egész egyszerűen, mert eltérőek a feladatok, és remélhetőleg a módosítómat is így értelmezik, majd nem pedig másképpen. Köszönöm. Bárki kíván még hozzászólni? Nem, akkor Mici asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát alapjában véve azt hiszem, hogy ezt a vitát az árnyék előadói ülésen is tudjuk majd folytatni. Csak néhány pontra szeretnék reagálni, anélkül, hogy nagyon mélyen belemennék a kérdésekbe, különben csak feleslegesen kétszer végezzük el ugyanazt a munkát. Érkezett a szabványok globalizációjára vonatkozó megjegyzés. A globális szabványoknak, a, melyeket Európában be akarunk vezetni, ezekre most nem akarunk kitérni. Az a lényeg, hogy legyünk tisztában azzal, hogy a régióknak, az Európai Uniós tagállamoknak lehet, hogy meg különböző megközelítésük van ezekkel kapcsolatban. Itt most nem a kettőségről van szó, nem akarjuk azt még egyszer elvégezni, amit már globálisan elvégeztek, csak elismerni szeretnénk. Szeretnénk nyilvánvalóan globálisan is elősegíteni az európai szabványoknak az érvényesülését, de nem az által, hogy már a globálisan kialakított szabványokat duplikálnánk. Ez az egyik pont. Aztán, amit Andreas is mondott, a jogszabályalkotás a politikusok feladata maradjon. Úgyhogy itt sem az a szándékunk, hogy a meglévő jogszabályokba beleavatkozzunk. De Jong úr megjegyzése a jelzésekkel kapcsolatban és a címkékkel kapcsolatban legyünk itt óvatosak, mert lehet, hogy ezzel már jelentés hatáján túllépünk, és elképzelhető, hogy másoknak a kompetenciájába avatkozunk be. Nagyon érvényes az ön megjegyzése, de óvatosnak kell lennünk. Minden más pedig majd csütörtökön meg tudunk beszélni részletekbe menően. Óriási köszönetet mondok, mondja az elnök asszony, mindenkinek a két napi rendkívül intenzív ülésen való részvéletért, kül- különösen a mai napra gondolok. Nagyon gyorsan szeretném a következő IMKO szakbizottsági ülést reklámozni, ami nagyon-nagyon érdekes lesz. Április 24-25-én lesz a közös szakbizottsági ülés lesz az online platformokról, utána eszmecserével folytatjuk, Ancip biztossal, Vienkovska biztosasszonyjal, Jórova biztosasszonyjal, illetve még egy eszmecserénk lesz majd a Styler jelentésről, aztán a kiküldetési irányelvről, és hét óriási jelentőségű jelentésről fogunk szavazni, mindennek a végén pedig az távközlési szabályozókról is fogunk eszmét cserélni. Az is nagyon intenzív, két nap lesz. Ebben a teremben azt vettem észre, hogy az asszisztenseknek nem mindig volt elég helye nem tudtak leülni, nem jutottak asztalhoz, ezért kérem a titkárságot, hogy legyen tisztában ezzel a problémával, és az asszisztenseket is kérem, hogy ha szükségük van azt arra, hogy tudjanak jegyzeten, és nem akarnak leghátul ülni a székekben, akkor Sandrohoz vagy Szuzihoz forduljanak a titkárság részéről, és megpróbálunk helyet találni nekik, mert nagyra értékeljük a munkájukat, és nagyon nehéz lehet a helyzetük, hogyha hátul a kicsi székekbe szorulnak be. Most a koordinátorok ülése következik, úgyhogy aki ezen nem akar részt venni, azoknak jövő hónapig is viszontlátásra köszönöm.